I think we can start. Liebe Kollegen. Kedves kolléganő kollégák, igen tisztelt hölgyeim és uraim, megnyitom a mai ülésünket. Ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, is mindenkinek nagyon kellemes nyaralást és hazatérést kívánok. Ma különleges látogatóink vannak alsó százország tartományból, hiszen Gezine Meissner, itt az alsó százországi közlekedési vállalatok ifjúsági delegációját hívta meg. Üdvözöljük Önöket! És egy különleges vendégünk is van, az alsó százországi parlament közlekedés politikai szóvivőjét Szuzanne Mengét üdvözöljük. a napi rendet elfogadhatjuk, hogyha senkinek nincs kifogása ellene. Nincs. Tehát, hogyha nincs kifogás, akkor a június 15-i jegyzőkönyvet is elfogadhatjuk, az elnök közleményei. Nincsen mit közölnöm. Akkor rögtön áttérünk a tanács első olvasatbeli álláspontjának bejelentése a belvízi hajókra vonatkozó műszaki következményekről. Ivo Belet az előadó. Itt műszaki előírásokról van szó a belvízi hajók esetében. Az ügyrendünk alapján utalnom kell az eljárásra. A parlament elnöke június 22-én a plenáris ülésen a tanács első olvasatbeli álláspontját ismertette. A 66 per 2-es cikk értelmében a következő eljárást alkalmazzuk. A tanács álláspontja az első napirendi pont lesz az illetékes bizottság rákövetkező ülésen. És az álláspont bejelentése utáni első ülésről van szó. Tehát ma bejelentem a TRAN szakbizottságban, hogy a tanács első olvasatbeli álláspontja megérkezett hozzánk, és formálisan elkezdődik a jogalkotási aktus második lépése. Az előadó benyújtja majd ajánlásait a második olvasathoz szeptember 1 szavazunk, de kötelességem az volt, hogy mindenkivel közöljem most az eljárás, erről vita nincs, ez csak információ volt. Az ötödik pont, ismét egy első olvasat. A jelentés előadója Marian Jean Marinescu, és a módosítókról szóló vitát le fogjuk tartani májusban. Marinescu úr bemutatta a jelentését, azóta 861 módosító érkezett be a kolléganők és kollégák részéről. Tehát 861, ez azért szép szám. Mivel ez a helyzet, az előadó kap szót, tehát Marinescu képviselő. Thank you very much. Yeah. Köszönöm szépen. Igen, 800 valahány módosító érkezett be, enyémek is közte vannak, nagyon hálás vagyok ezért, hiszen eh, én 2000-et vártam, tehát boldog vagyok, hogy eh, ezer alatti volt a módosítók száma. A módosítókat nagyjából el is olvastam, hát nem mindegyiket minden mélységében, és szerintem minden esetben találhatunk kompromisszumokat. Tehát néhány módosító nagyon jó elképzeléseket tartalmaz, és szerintem együtt egy nagyon jó jelentést fogunk majd benyújtani. Néhány megjegyzésem lenne most az ellentmondásosabb dolgokról, tehát a bizottsági, bocsánat, a biztonsági előírások, a repülőtéri utaskezelés, csomagkezelés. Tehát itt szeretnénk ezeket kivenni, de a földi kezelési kezelésre foglalkozó társaságok támogatják ezt a javaslatot, hiszen arról van szó, hogy hogyan szervezzük meg. Remélem, hogy olyan kompromisszumot sikerül elérnünk, amely az ipar számára is kielégítő. Tehát például a frankfurti repülőtér is támogatja ezt a javaslatot. És nagyon sok módosító van, amely felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat helyettesít, és a parlament mindig támogatni fogja a felhatalmazáson való jogi aktusokat, és remélem, hogy véle, a végezetül pedig meg tudunk állapodni. Volt egy kérdés. Itt a elektronikus biztonsági vizsgáló készülékek tanúsítványairól. Tehát szerintem ilyesmi már korábban volt a dokumentumban, és ellentmondás van abban is, hogy a felelősséget önként át lehet hárítani. És ezen a lehetőségen elgondolkozunk még. Van néhány módosító a biztonság témakörében is, a biztonság növelése, és van egy ügyvezető testületről szóló javaslat. Hát az én eh, véleményem az, hogy egy menedzsment legyen, hogy ezt hogy hívják, az teljesen mindegy, hogy ezt hívják végrehajtó bizottság, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy legyen egy eh, ilyen szervezet, és ne 28. Eh, charges. A díjak. A díjak átvitele az Eurocontrol-tól az EASA-hoz 2009-ben már felvettük az Eurocontrol javaslatát, az EASA tekintetében, tehát ez most a helyzet. Ez lett volna az én részemről, amit mondani szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mivel ma egy kicsit nagyon szorít az idő, és ezt a jelentést ma kell megtárgyalnunk. Az árnyék előkadóknak csak kettő perc jut, a többieknek egy perc jut. Gabriele Preuss a következő. Az utóbbi hónapok során sokat haladtunk előre, és a benyújtott módosítók száma mutatja, hogy a kollégák közül sokan intenzíven foglalkoznak a kérdéssel, és köszönöm nekik itt is a kiváló munkát. A frakcióm és számomra fontos témák közül sokat a többi képviselő is tematizált. Számos terület van, ami frakció közötti egyesség tárgya, ezt köszönöm az aláíróknak. Különösen örülök szociáldemokrataként, hogy sok képviselő a bizottságunkból a munka és szociális körülmények kérdését fontosnak tartja. Többször elmondtam már ezt, hogy a frakcióm számára ez nyilván központi jelentőségű téma, és az eredeti bizottsági javaslaton szerintem sokat lehetne javítani. A nullaórás szerződéseket meg kell szüntetni, csökkenteni kell, és én befogadtam olyan módosítókat is, amelyek az enyémnél messzebbre utalnak, mutatnak. Vannak még témák, amelyekben nagyon különböző állásponton vagyunk. Meglátjuk, hogy ezeket a rendelet részévé lehetett tenni. A módosítóimat Markus Piperrel együtt nyújtottam be a repülőgép biztonsággal kapcsolatos munkahelye kapcsán. Ezt a rendeleti joghézakot be kell tölteni, és köszönöm, hogy ebben sokan támogatnak. Ami a biztonság területét illeti, abban sokakkal egyetértünk, hogy az ELSA-nak a működését ki kell terjeszteni, a konfliktusos zónák feletti átrepülés új téma. Nem tudom, hogy az élzának lehet-e majd kötelező érvényű irányelveket a kezébe adni. Egy biztos, hogy a kompetenciákat ezen a területén, területeken ki kell bővíteni a meglévő szabályokkal összhangban. A 76-os módosító vonatkozásában van Fán és Lucy Anderson kollégák témájában azt tudom elmondani, hogy az F pontot a 109-es pontból hajlandó vagyok kitörölni. Tudom, hogy van, aki ennek nem örül, de az előző ülésünkön az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Eurocontrol és az EASA kompetencia területeit pontosabban körülhatárolja majd. Ezt üdvözöltük, és e dolog kapcsán új kompromisszumokra lesz lehetőség, és talán így a kisebb légiipari szereplők szempontjait is figyelembe lehet majd venni. Támogatom a modern repülőgépekre vonatkozó módosítókat, ezeket külön kell kezelni a drónoktól, mert olyan speciális légtérben repülnek, ahol más nem, de a megfogalmazás nem mindegy, hogy milyen. Ez a rendelet szerintem annyira fontos, hogy itt szó szinten is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan fogalmazunk, hogy mi az a szó adott esetben, amely a legmagasabb biztonságot garantálja. Péter von Dálnak adok szót. Elnök úr, köszönöm. Részünkről Prajszasszony gondolataihoz csatlakozunk. Egyetértünk a nullaórás szerződések beszüntetésével, ez botrányos, és a repülési biztonság szempontjából pedig különösen az, tehát a frakcióm támogatja ezeket. Másfelől van néhány olyan módosítónk is, amelyek a bizottság eredeti javaslatából az ötös fejezetet kivenné, mert szerintünk ez európai beavatkozás a tagállamok dolgába. A jelenlegi szabályozás teljesen jó, csak jobban be kéne tartani. Teljesen fölösleges új ügynökséget létrehozni. Ezt túlzónak tartom, és kérem a kollégákat, hogy fontolják meg. Van felügyelet, a nemzeti hatóságok részéről, és Kölnben van egy össze-európai, ez bőven elég. Köszönöm szépen, Gezine Meisternek adok szót. Köszönöm, azt hittem, hogy csak később jövök, nem baj. Azt hittem, hogy minden árnyék elő. Még a többi árnyék előadót hallgassák meg, majd utána. Igazad van, nem vettem észre, hűha. Itt az életemmel játszom, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Íme az én frakciómat mindig elhanyagolják. Egy újabb példa ez erre. Véleményem szerint a bizottsági javaslat It was my general line to take. az, hogy amennyire lehet az eredeti javaslatnál maradjunk meg, és körültekintő lennék a módosítókkal. Ez a fő témával kapcsolatban. Meglepett, hogy 1103 módosítót nyújtottak be. Szerintem, ha valaki módosítót ér, ír, akkor nem a szavakon kell lovagolni, átírni, hanem a repülés biztonságot kell a fő szempontnak tekinteni. Én csak Security, budget and... 17 módosítót nyújtottam be három területen, drónokkal kapcsolatban, egyéb repülőeszközökkel kapcsolatban, ami a biztonságot illeti, illeti az EASA-nak meg kell adni a kezdeményezés jogát, a kiberbiztonság területén is, és a biztonságos átrepülés és a konfliktusos zónák feletti átrepülés témájában is úgy gondolom, hogy az ügynökségnek kötelező irányelveket kéne kiadnia, amennyiben egy konfliktus a zóna fölött való átrepülés veszélyesnek minősül. Tudjuk, hogy az MH17-es lezuhanása is ezzel függött össze, és a háború zónák fölött átrepülés sajnos aktuális kérdés, és kérem a kollégákat, hogy támogassák azt, hogy világosabb, egyértelműbb szöveg szülessen, amely a valódi problémákkal foglalkozik. Ami a költségvetési és felelősségi oldalt illeti, nyilván ki kell egyensúlyozni a költségvetési és felelősségi oldalt. Legyen egy alapszabályozás, amely egyfajta eszköztár, és az EASA adatok alapján lehessen meghatározható a konkrét feladat, az Eurocontrol ez a közös döntési mechanizmusában. Tehát csak az eszköztárba tegyünk be eszközöket, és döntéseket hozzák a szakértők. Rugalmasságra van szükség a drónok, drónok területén, nagyon gyors a változás technológiai értelemben, és a delegált jogi aktusok, hangsúlyozom, a delegált jogi aktusoknak kell foglalkozni a technikai részletekkel, az előadónak megajánlottuk, hogy egy technikai jellegű tájékoztató ülést hívjunk össze a bizottság részvételével. Ez már bevett gyakorlat, hogy a delegált jogi aktusok tartalmazzák a szakmai lényeget. Marinescu úrral elkezdtünk ezen dolgozni, hogy jobban belülről szakmaiban lássuk ezeket a műszaki vonatkozásait a szabályozásnak. Következő, máját Killennek adok szót. Kiitoksia puhája. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak, és ebben eléggé sok minden kijavításra került a bizottság eredeti javaslatainak hiányosságai tekintetében. Itt nagyon sokat tettünk, nagyon sok módosítóról vitázunk, azonban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a biztonság és a munka viszonyok nagyon fontosan, nagyon fontosak és nagyon erősen összefüggenek. Tehát nagyon lényeges az, hogy a szociális szempontokról ugyanúgy gondoskodjunk, mint a biztonsági szempontokról, hiszen az a kettő nagyon erősen összefügg. Egyéb módosítók is vannak. Itt például arról szólnénk, hogy ez a pay to fly fejlesztés, illetve tendencia ne harapozzon el, tehát hogy pilóták fizessenek azért, hogy repülhessenek. A az ilyen trendek nem túl jók, és Európa részéről is oda kell hatni, hogy a biztonságot ne veszélyeztesse semmit. Tehát a biztonsági helyzet a lehető legfontosabb. Ezen kívül van itt még egy módosító, ez itt a fenntartók és a szolgáltatók olyan szándékaira vonatkozik, hogy meddig szeretnék dolgoztatni a dolgozókat. Természetesen ezek is szociális szempontok. Nagyon fontos az, hogy hogyha megfelelő módon történik a munkáltató részéről foglalkoztatás, akkor ez a biztonságnak is jó, és jó az utasoknak is. Az Executive Board a végrehajtó tanácsról, testületről is hallottunk, tehát szerintem ez felesleges bürokrácia, el kell kerülni a bürokrácia növekedését. Ezen kívül még szeretnék eh, olyan módosítókra is utalni, amelyeknek eh, szerintem semmi alapja nincs, és nagyon nagy örömmel várom a második olvasatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, már csak az időbetartása is miatt is. Többen jelentkeztek még szóért, de őket megkérem, hogy tartsák magukat az egy perchez, és akkor most Koch kollégának adom meg a szavakat. Marinecku kollégának kötözöm meg ezt a, napi, ezt a tervezetet, jelentéstervezetet, és nyújtottunk be váltó módosító indítványokat, de ott vannak benne hibák az, hogy a kompetenciáit az EASA-nak ki kell bővíteni, e, és hogy meg kell felelni a jövőbeli kihívásoknak, ez rendben van. De nem szabad, hogy ezeket a kompetenciákat túl lépjük. Hogy aktív legyen, az fontos, de két feltétellel. Először is kizárólag biztonsági területeken kell a munkáját végeznie, másrészt ezeket a szabályozásokat a nemzetközi biztonsági standardoknak megfelelően kell e, végrehajtani. Az is nagyon fontos, hogy világos jogi helyzet legyen. Hogyha a bizottság amúgy is azt tervezi, hogy a modell repülőket a végrehajtási javaslatoknak megfelelően a hatályból kiveszi, akkor ezt innen is ki kellene vennünk. Az előttünk álló téma, ami nagyon közel áll a szívemhez, a mentőszolgálatoknak a légijárművei. Azt gondolom, hogy olyan jogosítványokkal kell rendelkezniük, vannak magánszolgáltatók, amelyek ezeket a szolgáltatásokat más megbízásából végzik. És aztán a mellékletben a helikopterekből kifelejtette a bizottság a helikoptereket. Köszönöm szépen, és akkor következik Krisztine Köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadóknak a segítséget. A szöveg, bizottsági szöveg javaslata kapcsán néhány dolgot elmondanék. Először is ugye az ügynökség dolgozóinak az immunitása tekintetében az ELSA tagok immunitását nem lehet feloldani, és úgy gondolom, hogy szükség van egy olyan cikkre, amely a jó együttműködést mondja ki a nemzeti igazságszolgáltatás és hatóságok között. A nemzetközi hatóságokat jobban meg kell hallgatni, de egymást is meg kell hallgatniuk jobban, és ami pedig a szociális dimenziót illeti, figyelembe kell venni a szociális párbeszéd kapcsán kijött munkavállalói jogokra vonatkozó konklúziókat is. Köszönöm szépen. Itt is betartottuk az időt, és megint Gezine, Gezine adom meg az időt. Köszönöm szépen. Nos, néhány általános megjegyzés. Már sok elhangzott, de még néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is idén itt van ez a szabályozás, ez a rendelet, és látjuk, hogy ez az ügynökség valóban alkalmas a jövőre, hogy milyen kihívásoknak kell megfelelni, és mit kell ezt figyelembe vennünk. Hogy biztosan, tehát nagyon is fontos és nagyon helyes, hogy biztonsági követelményeket támasztunk, hogy a drónok mindenféle méretben is, részben, üzleti részben magánfelhasználás során is biztosítassuk azt, hogy ne történjenek balesetek. Azt gondolom, hogy ez mind nagyon helyes. De felmerül az a kérdés, hogy vannak még további kompetenciák, és kérdés az, hogy még adjunk el jóvá további kompetenciákat az ügynökségnek. És nagyon is ö, értelmesnek, célszerűnek találom, hogy az Eurokontól és a, az ügynökség ö, jól együtt tudjon ö, gondolni. Azt gondolom, hogy nem kell egy szuper ö, hivatalt létrehozni, mint az Egyesült Államokban. Azt gondolom, hogy egy együttműködés a két meglévő szervezet között is nagyon nagyon jól tud működni. Elnök, köszönöm szépen. Karima Deli, szintén egy percben. Köszönöm szépen. Egy percben nehéz lesz elmondani, hogy mi volt a benyomásom az ezer módosítóról. Nem értettem együtt több helyen a munkamódszerünkkel sem a munkabizottságokban, hogy külön beszéltünk a drónokról, a levegő, vagy hát a repülési biztonságról, ezzel együtt úgy gondolom, hogy a környezeti szempontokat alapvetően elhanyagoljuk ebben a szövegben, és ezért próbáltam ezen a területen benyújtani néhány módosítót, hiszen a légi közlekedés a foszilis energiahordozik fő zabálója, 3%-a az összkibocsátásnak ebből az ágazatból jön, és szerintem túl optimisták az előrejelzések, legyünk objektívebbek, realistábbak a széndiokszid kibocsátás tekintetében, és a légitársaságot kényszerítsük rá a normák jobb betartására. És emlékeztetni szeretnék arra is, hogy sajnos ez elhanyagolódott ez a szempont, de ha alul finanszírozottak a a munkahelyek, illetve hát túl kevés pilóta és légikísérő érhető el, és ezeket túl dolgoztatják, az a repülés biztonságára is negatívan fog kihatni. Gyakorlatilag már nem ők kapnak fizetést, hanem azért fizetnek, hogy a levegőben lehessenek. Tehát ez így nem fogja garantálni a biztonságot. Legyen valamilyen szociális minimuma is a munkáltatásnak, a foglalkoztatásnak, ami pedig a drónokat illeti, gyorsan kéne már szabályozni ezt a területet, teljesítmény alapú módszerekkel, és majd a módosító kapcsán remélem, hogy ezekről részletesebben tudunk beszélni. Marin Krisztinának adok szót. Monsieur le Président, l'avis de mon collègue Monsieur Van Dalen, qui dit qu'effectivement dans tous ces Amit Van Dalen kolléga mondott, eh, több száz módosítót nehéz összefoglalni. Eh, itt nem lehet lényegi és részletes gondolatokat kifejteni. Egy biztos, hogy jobb, hogyha egy és jól működő ügynökség van, és nem több. A módosítók tömegében egyet sem találtam, amely a más európai ügynökségekkel való átfedéseket való kiküszöbölést garantálnák, és olyat sem találtam, amelyek egyértelműen az európai elveket valósítanák meg. De a reformok kapcsán az lesz a nyertes, aki a legtöbb új kompetenciát kapja a tagállamok rovására. Köszönöm szépen, alapvetően természetesen támogatom azt, hogy fel kell készíteni a repülési ipart a jövő évek kihívásaira, és hogy nagyon magas szintű biztonságot kell a civil repülés során is biztosítanunk. De mindesetre kritikus vagyok a, azzal kapcsolatban, hogy kibővítsük az EASA-nak a kompetenciáit azon túl, ami a légirepülés biztonságát illeti. Például nem örülök annak, hogy környezet, stb. esetén is lennek, lesznek jogosítványai az érzának. Önmagában nem kellene felruháznunk olyan jogosítványokkal, amelyek már rendelkezésnek máshol ahhoz, hogy jól tudjon teljesíteni. Aztán vannak hiányosságok a földi szolgálatok területén, hiszen aztán az a benyomásom, hogy a reptereken nagyon nagy probléma lesz a, az, az a felszereltséggel kapcsolatban is, hiszen el, itt eddig nem volt semmiféle biztonsági probléma. Tehát azt gondolom, hogy a már rendelkezésre álló e, előírások, nemzetközi szabályozás teljesen megfelelő. E, a 31-es és 37-es e, pont a a biztonsági rendszerekkel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez nem konform, és ezeket törölnünk kellene. Ezek a témákat egyeztetni kellene a vállalkozókkal, hiszen a, az a gyártónak a véleménye nagyon fontos lett ebben. Aztán szociális szempontokból nagyon fontos lenne, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy hogy ezek ne legyenek az ELSA feladatai. Az ELSA finanszírozását is preferálnám a, az Eurocontrol szemben, és akkor Lucy Andersonnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nem véletlenül kaptunk ezer módosított, és azt gondolom nagyon fontos, hiszen ez egy rendkívül fontos rendelet. Olyan standardokat fog lefektetni a e szektorban, Európában e, és máshol az elkövetkező évben, tehát nagyon is helyes. De azt gondolom, hogy egyensúlyt kell találnunk el a, a jogaktusok és a delegált jogi aktusok között, és ez aggasztja szerintem a, a raportőt is. Hiszen nem műszaki dolgokkal foglalkozunk itt a parlamentben, vannak olyan dolgok, amik nagyon is politikai jellegűek. Egyetértek, szocialista és demokrata politikai kollégáim által tett megjegyzésekkel, és amit mások is tettek. De szeretnék egy pontra rávilágítani, és azt gondolom, és itt a raportőrhöz fordulok a jelentéstevőhöz, a 363-hoz, ahol a, az utasoknak a az utas bizalommal foglalkozik, és hogy mi tényleg úgy gondoljuk, hogy itt hangsúlyozni kellene azt, hogy támogassuk az utasok bizalmát egy megfelelő utasjogi szabályozás keretén belül. És azt gondolom, hogy másokkal együtt ezt nagyon fontosak találja a jelentéstevő is, és ez egy, az utas bizalom nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen, Markus Piperi a szó. Köszönöm szépen. A jelentésben nagyon egy sor jó dolog van, de szeretném a kollégákat még egyszer emlékeztetni, akik ugye panaszkodtak, hogy ezek a módosítók, ugye, hogy ne legyenek párhuzamosságok, hiszen pontosan ezek, ennek a rengeteg módosítónak a nagy része ebbe az irányba mutat, hogy ne legyenek párhuzamosságok. Csak példa Stigford-szerűen sok területen nem szükséges a kompetenciák megkettőzése, sem más területen ezt már jól kezelik, már vannak normák, a légi, légtér biztosítása területén, a, a vészhelyzetben esetleg alá támasztani kell, de nem saját kompetencia keretében. Aztán vannak problémáim a finanszírozással, az EASA-val kapcsolatban, a diakkal kapcsolatban, és a földi forgalommal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy itt figyelnünk kell arra, hogy itt ne menjünk szembe meglévő rendeletekkel, rendelkezésekkel. Aztán vannak nagyforgalmú és kis légikikötőkkel, légikikötők között. Azt gondolom, hogy nem mindegyik tudja azt a szintű bürokráciát kezelni. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék megköszönni az előadónak ezt a jelentést, de tudom azt is, hogy nagyon keményen dolgozik, és biztos, hogy nagyon jó munkát fog végezni majd a módosítókkal kapcsolatban. Mi is nyújtottunk be módosítókat, olyan ugyan öm, egyik államból a másikba történő transferrel kapcsolatban, ahol a kompetenciákat az elzának kell birtokolnia. Megvizsgáltuk azt, hogy az eurokontroll kapcsolatos dolgokat hogyan kellene kezelni. A biztonsággal és a környezettel, környezetvédelemmel kapcsolatban, a szociális kérdésekkel, szociális feltételekkel kapcsolatban nem szabad elfelejteni, hogy a nemrégiben bekövetkezett balesetek kapcsán hogyan lépünk, és emlékeznünk kell, nem szabad elfelejtenünk a dolgozók, az ügynökségnél dolgozók egészségét és biztonságát megfelelően el kell ismerni a teherforgalomban dolgozó légi személyzet esetében, és nagyon fontos, hogy legyen konzultatív szervezet, am, amely rendelkezésre minden érintett szereplő részére, ami azt jelenti, hogy megfelelő párbeszédet kell folytatni, hogy ne legyen, ne érjen bennünket csúnya meglepetés. És amikor a székelyről beszélünk, és a költségvetés elosztásáról. Erről majd fogunk eh, javaslatot tenni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Jackie Foster, de tényleg egy percben, mert most már az időt kezdtük el, elhasználni. Nos, eh, elnézést kérek. Eh, késett Manchesterből a Brussels Airlines járatom, úgyhogy nem terveztem hiszen ez az első napi rendi pontok, és nagyon fontos. Nyilván nem állt szándékomban 1100 nehány módosítón menni, én magam is benyújtottam jó néhányat. és komolyan fontolóra vettünk a gyártóktól, a légiforgalomirányítóktól és a légiszereplőktől neféle javaslatokat. Marinescu eredeti észrevételeit is meghallgattam, de vannak néhány dolgok, amelyeket felvetettek az árnyék előadók a korábbi jelent, találkozón, hogy esetleg változtassuk meg az ügynökség nevét. És a finanszírozás, keresztfinanszírozás az eurokontrollal kapcsolatban itt is fontos meg észrevételek voltak. Nyilvánvalóan nem lehet megváltoztatni, és a cross keresztfinanszírozásra sem látunk túl sok lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy az ipari standardok, amik működnek, azokat meg kellene tartanunk 75 módosított nyújtottam be én magam, ezeket nem fogom eh, elősorolni, de nagyon remélem, őszintén bízom benne, hogy tényleg őszintén megvizsgálja ezeket az előadó. Eh, ez nem valamiféle szociálpolitikai dokumentum, egy nagyon technikai, műszaki jellegű eh, dokumentum, amelyet abszolválnunk kell, a drónok csak egy példa erre, és nagyon oda kell figyelnünk, hiszen nagyon hatékony dokumentumot szeretnénk létrehozni, és remélem, hogy befogadja azokat a nagyon komoly észrevételeket, amelyeket szárnyék előadók tettek, és befogadja őket, és nagyon sokat segítene az ügyön, hogy valamiféle egyetértésre jussunk. Az ECR nagyon szívesen látna kompromisszumos megállapodásokat. Ez a jelenlegi pozíciónk. Elnök, köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes ez a vita, és elgondolkozunk hogy eh, milyen eh, feladatai legyenek itt a hatóságnak. Tehát, hogyha van egy ilyen hatóság, akkor legyenek feladatai, akkor... De arra nincs szükség, hogy legyen egy új hatóság, amelynek semmi értelme, amely nem csinál semmit. De nagyon fontos dolog a mandátum. Tehát szerintem Európában a legfontosabb számunkra a biztonság. Tehát a biztonság tekintetemben mindenképpen erősebb mandátumot kell adni. Tehát van két hatóság, az egyik az a repülés, az ami szükséges, az, az egyik repül, a másik pedig a földi kiszolgálást hajtja végre. És igazából, hogyha az egyik meg a másik nem egyezik meg, akkor ez mind-mind a biztonság ellenére megy. Tehát sokkal erősebb mandátum kell a hatóságnak ebben a tekintetben. Köszönöm szépen. Most mielőtt átadom a szót a bizottságnak, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, minden alkalommal ez van. Azt mondjuk, hogy ezek technikai dolgok, itt nem lehet mit csinálni, és akkor végrehajtási aktusokra kell sort keríteni. De most akkor döntsük el, hogy ez most politikai vagy technikai dolog. Ez a Lisszaboni szerződésből ered. Tehát, hogyha a belet jelentéssel foglalkozunk, akkor állandóan küzdöttünk, hogy most mi legyen. Tehát még Éppen ezért a lehetőségeink alapján döntsük el, hogy mit tegyünk. Tehát ismerjük a bizottság, a tanács taktikáját, ki, ki akarnak minket zárni. De hogyha erősek maradunk, akkor semmi esélyük. És igazából jogunk van megtudni, hogy mi a technikai és mi a politikai. És most átadom a bizottságnak a szót. Philip Cornelius. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Marinescu úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Tehát mindenek előtt nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan halad előre ez az anyag a parlamentben, és a tény, azon tény ellenére, hogy nagyon sok a módosító, eléggé széles támogatottságot élvez ez a jelentés. És a módosítókat az elkövetkezendő hetek, hónapok során valószínűleg kompromisszumokká sikerül majd átgyúrnunk. Szerettem volna még van itt megvilágítani, mielőtt elvesztem volna, illetve ahelyett, hogy elvesztem volna a részletekben. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, de azért néhány elemet mindenképpen szerettem volna kiemelni. Környezetvédelmi kérdések. Tehát ez az E az a mandátumában már benne van, ezt nem szeretnénk megváltoztatni, amit szeretnénk megváltoztatni az az, hogy itt az IKEO ajánlásokat követjük, de megvan a lehetőségünk abban, hogy azokkal a környezetvédelmi témákkal foglalkozunk, amelyekkel az IKEO nem foglalkozik. És nagyon fontos itt a normákat minden közlekedési esetben átvenni. A másik a szociális vetület, természetesen értjük, hogy honnan jönnek a módosítók, és itt mindenképpen eh, vannak korlátok. Tehát nem tudom, hogy a jogalap megengedi, hogy itt például a kötelmi joggal vagy a társadalombiztosítási joggal foglalkozunk, de az nyilvánvaló, hogy amennyiben biztonsági szabályokat írunk, akkor itt foglalkozunk kell olyan kérdésekkel, mint a fáradtság, a személyzet egészsége, tehát ez, ez mindenképpen alapvető. A drónok kérdése, ez egy új, óriási terület, nagyon sok módosító vonatkozik ezekre a területekre, tehát egész filozófia van mögötte, hogy legyen egy európai drón szolgáltatási piac, de nem támogatunk olyan módosítókat, amelyek itt bizonyos feleket kizárnának a piacról, vagy pedig itt a rendelet bizonyos aspektusait visszautalnák a nemzeti hatáskörbe. Szerintem nem optimális ez az új ágazat tekintetben értem, hogy felmerülnek kérdések a parlamentben, hogy milyen fajta szabályokat alkalmazzunk, tehát nyilván nem akar senki se túlszabályzást. És ahogy Van Miltenburg említette, szükségünk lenne egy prototípus féle rendeletre, hogy egyáltalán lássuk, hogy milyen úton haladunk, hogy milyen fajta szabályokat lehet egyáltalán hozni. Nagyon sok módosító a Eurocontrolra utal, ahogy Marinesz úr mondta, mi nem adunk új kompetenciákat az EASA-nak a légi közlekedés menedzselésében. Ez 2009-es téma volt. Amiről itt szó van, az főleg az, hogy legyen olyan lehetőség, hogy finanszírozzuk ezeket a tevékenységeket olyan díjakból, amelyek nem az Eurocontroltól vesznek el pénzt, hanem aki ezzel foglalkozik, tehát a tagállamok, a légitársaságok, és így tovább, mind források lehetnek. Tehát a javaslatunk az, hogy lehetővé tegyük azt, hogy ezt a fizetési elvet lehetővé tegyük a jövőben, anélkül, hogy az Eurocontroltól elvegyünk valamit. Ami itt a feladatokra vonatkozik, itt eh, az EASA feladatairól van szó, és nem az Eurocontrol feladatairól, tehát itt eh, látnunk kell a pontos kompetencia megoszlást. És eh, nagyon fontos az, hogy az EASA és az Eurocontrol között pontosan elosszuk a feladatokat, a mandátumokat, ez már egy ideje téma, ősszel reméljük, hogy világos lesz, hogy milyen kompetenciák melyik testületnél találhatók, és hogyha bizonyos felelősségeket át kell szerveznünk, akkor az EU és az Eurocontrol közötti szerződést meg kell változtatni. Tehát van már egy magas szintű megállapodás, amelyet tovább kell fejleszteni. A költségvetést tekintve ne a hálásak vagyunk, hogy ilyen széles támogatást kaptunk a rugalmasság tekintetében. Agályaink vannak bizonyos költségvetés kiegyensúlyozási eszközökkel milyen változások lesznek. Itt a teljesítmény alapú szabályokat előnyben részesítjük, amelyek kevésbé előíró jellegűek, és véleményünk szerint, reményeink szerint kevésbé költségesek. Tehát itt mindenképpen eh, szeretném kihangsúlyozni, hogy nem az előíróbb jellegű szabályozás, inkább a light és teljesítmény alapú jogszabályokat részesítjük előnyben a földi kiszolgálás tekintetében is. Nagyon fontos az, hogy legyenek új személyi profilok, tanúsítványok, és tehát itt sem szeretnénk túlságosan előíró jellegűek lenni, ami növekedett költségeket jelent. Az E az a tekintetében nagyon fontos az, hogy erős nemzetközi szerepe legyen, de természetesen a Lisszaboni szerződés keretein belül maradunk, és óvatosnak kell lennünk a szöveg eh, megfogalmazásában is. Elnök úr, ezek lettek volna a legfontosabb mondandói, Örülök, hogy eh, az elkövetkezendő hónapokban részletesebben is együttműködhetünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most eh, még egyszer Marinescu képviselő az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy eh, az összes módosítónak ugyanolyan fontosságot tulajdonítok. Tehát a konfliktuszónák, a drónok, témakörében minden javaslatot figyelembe veszek. Az Eurocontrol áttérve egy dolgot szeretnék elmondani, tehát az Eurocontrol nem az EASA kópiája. Az Eurocontrol a hálózati menedzserként funkcionál, az Eurocontrol egy teljesítmény alapú szervezet, a bizottság nevezi ki, és itt ebben a ATMS szektorban jobban működik. Tehát itt igazából nincsen feladat megosztás, illetve nincs feladat átfedés az EASA és az Eurocontrol között. Hiszen az egyik nem csak európai, ezt is figyelembe kell vennünk. És hogyha pénzről is szó van a vitában, tehát bennem ott voltam a meghallgatáson, és figyelembe fogok venni bármely javaslatot. De az Eurocontrol költségvetését sorról sorra át fogjuk nézni, és megnézzük, hogy hova megy a pénz. Tehát a szabályzásra, és a véleményem szerint a bizottság itt, kon, itt korrekt módon lépett fel. És konkrét dolgok, tehát költségvetés, az Eurocontrol költségvetési sorait meg kell vizsgálnunk, és meg kell nézni, hogy a díjakból befolyt összegeket mire szánják. Drónok, már ősszel részt vettem egy megbeszélésen, és van már egy időpontunk is, de van egy problémám ezzel. És nem tudom, hogy elég kollégát tudunk-e összehívni de nagyon fontos az, hogy meglegyen ez a megbeszélés. És mindenképpen a jövő hét végéig ki fogok dolgozni kompromisszumokat, és a szünet után árnyék előadói megbeszéléseket fogok összehívni minden héten, a nyári szünet után, de el kell, hogy mondjam, hogy a szlovák elnökséggel is mindenképpen szeretnék találkozni, hogy tisztázzuk, hogy mi a teendő. És remélem, hogy nem lesznek késlekedések az ügyben. Tehát itt világosan kell látnunk, hiszen egy nagyon-nagyon fontos dologról van szó és eléggé bonyolult. Technikai, de politikailag is ugyanolyan érzékeny. Köszönöm szépen. Köszönöm. És természetesen a minőség jobb, mint a sebesség, és már én is örülök a kompromisszumoknak. Akkor most áttérünk a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról. A saját kezdeményezésű jelentés előadájú Markus Ferbe. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szomorú vagyok nyilván, hogy csak 234 módosítót kaptam, nem 1100-at, mint már Emiszkú kolléga. Kicsit ez a büszkeségemet sérti, de hát lehet, hogy a postai szolgáltatások nem olyan népszerűek, mint a repülők. Na mindegy, most komolyra fordítva a szót, elnézést elnök szól, kérem, hogy aki kimegy, az ezt tempósan tegye, hogy Felber úrnak halljuk. Kicsit még várunk. Én sem számoltam vele, hogy itt ilyen tömeges népvándorlás lesz. Mm-hmm. nicht alle gegangen sind, lohnt. Na, akkor most már talán van értelme. Igen, szomorú, hogy ilyen sokan elmennek. Olyan jó volt itt a részvétel. Na mindegy. A postai szolgáltatások kapcsán. Itt csak egy bizottsági jelentésről van szó, hogy olyan, amely egy irányelvet módosít, és amelyet 2013-ban már az Európai Unió egészén alkalmaztak, a bizottságnak feladata volt, hogy a végrehajtásról jelentést írjon, és erről írunk mi most véleményt. Tehát nem új postai szolgáltatásokról szóló irányelvet írunk, hanem véleményezzük a bizottság helyzet elemzését. Köszönöm az árnyék előadóimnak, hogy segítették a munkámat, ugyanarról az alapról indultunk, és ezért jól is működtünk együtt. A módosítókat megpróbáltam egy kicsit kategorizálni, hogy áttekinthetőbb legyen. 22 kompromisszumos módosítót sikerült megfogalmazni. Remélem, hogy holnap ezek nagy többséggel átmennek, legalábbis ezt reméli az ember és szerintem tényleg át fognak menni, és ez is mutatja, hogy nagyjából meg tudunk egyezni a postai szolgáltatásokról. Az univerzális szolgáltatásokról volt vita, itt eh, voltak nézeteltérések, hogy a postai szolgáltatások mennyiben ilyenek. Örülök annak, hogy eh, sikerült leírnunk, hogy az univerzális szolgáltatás kifejezés fennmaradhat, sem fel nem vizezzük, sem nem korlátozzuk, sem nem szüntetjük meg, bár voltak erre vonatkozó módosítók, de szerintem, amit annak idején az irányelvben megfogalmaztunk, az továbbra is érvényes, az univerzális szolgáltatások elve jó és fenntartható, mert ez garantálja azt, hogy Európában mindenkinek joga van a postai szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. A végrehajtás persze a 28 tagállamban nagyon különböző volt, ahogy az lenni szokott. A hagyományos és új típusú postai szolgáltatások versenye nem ugyan olyan. Itt a bizottság egy kicsit fontosabb, komolyabb szerepet játszhatna szerintünk, hogy egységesebb legyen a kép, és legalább egységesebb alapokon tudjuk megvizsgálni a végrehajtást. Ezzel kapcsolatban megfogalmaztunk egy kompromisszumot, amely a postai irány elven belüli rugalmasságot fogalmazná újra, hogy mit is értsünk rugalmasság alatt. Arra irányul ez a módosító, hogy ezt nem szabad túlzásba vinni ezt a rugalmasságot, de mondom, szerintem jó a megállapodás. A nemzeti hatóságok függetlensége is fontos témánk volt, és szándékunk, hogy megőrizzük ezt és az interoperabilitás kérdését is szeretnénk jobban kidomborítani a szövegben, hogyha valódi belső piacot akarunk. Ami a csomagot illeti, még csak általánosságokban tudunk fogalmazni, mert még a konkrét jogalkotási dosszié nincs meg, de állítólag az IMCO-ból majd eljut ide hozzánk a Tranba is. Köszönöm elnökünknek, hogy ezen dolgozik, Néha nem is olyan könnyű a bizottsági elnökök értekezletén érvényesíteni egy-egy szakbizottság érdekeit. Ezt most érzékeltem én is közelről, hogy milyen harcba kerül ez. De majd egy külön dossziéban erről is szó lesz, és eljut hozzánk. Köszönöm valamennyi kollégának, aki nagyon intenzíven dolgozott az árnyék előadóknak elsősorban. Múlt héten nagyon sok időt töltöttünk, talán többet is, mint amennyi rendelkezésünkre állt. Már ki akartak rúgni minket a teremből, de mi csak folytattuk a munkát. De megértem, mert holnap úgy érzem, hogy minőségi szövegről tudunk majd szavazni. És minden elektronika digitalizáció kütyű ellenére, vagy ezekkel mellett, a postai szolgáltatások továbbra is komoly tényezőt képviselnek, és ezért foglalkozni kell velük. És eszköztára van szükség, amely az emberek ilyen típusú kommunikációt ját és is szabályozza, hogy még mindig vannak szerencsére emberek, akik 140 karakternél többen szeretnek kommunikálni, ö, nem igaz az, hogy ez egy halott ágazat, és az emberek várják a levelet, és elfogadható. Ö, időn belül várják, hogy eljusson hozzájuk a levél. Tehát az univerzális szolgáltatásokra szükség van, és jó, hogy ez, ez most egy kicsit újra definiálódik, és reméljük, hogy a bizottság némely gondolatunkat felkarolja, ha nem is ír új irányelvet, de a felügyeletre vonatkozó szabályokat és gyakorlatokat egy kicsit úgy alakítja, hogy az jobban megfeleljen a mai kor követelményének. Köszönjük szépen! Továbbra sincs sok időnk, úgyhogy az árnyék előadóknak két-két percet adok. Lucy ahogy az előadó elmondta, 235 módosítunk volt, de az IMCO nagyon ö, mert az Ample nagyon hosszú véleményeket írt, és ez is mutatja, hogy a postai szolgáltatásoknak hány aspektusa van, hány terület érintetnek érzi magát. Köszönöm az előadó kompromisszumos hozzáállását, a többi árnyék előidét is. Számunkra az volt a fontos, hogy a postai univerzális szolgáltatások hosszú távon fenntarthatóak legyenek, minimális kézbesítési idők megmaradjanak, amelyek persze figyelembe veszik a különböző tagállamok földrajzi és egyéb körülményeit. És egyetértünk azzal, hogy a tagállamoknak azonban nem szabad túlzásba vinniük a rugalmasság igényét, és nem is fogunk olyan módosítókat megszavazni, amelyek erre irányulnak. Az 55 es módosító például szerintünk felvizezni vagy felrúgná azt, ami szerintünk a lényegi rész, hogy bizonyos normák mindenhol érvényesüljenek. A szubszidiaritás fontos, de a meglévő, nem a meglévő jogalkotás ellenére, ellenében. Az javítani kell a piaci hozzáférést, és nem csak kenteni a postai szolgáltatásokhoz, ugyanis a polgároknak joga van a postához, és ezt a jogot érvényesíteni kell. Más fogyasztóvédelmi szabályokkal is az a baj, hogy van egy felől a jog, és van más felől az, hogy hogyan lehet a jogot érvényesíteni, ezért az utóbbi területen kell főleg okosan fellépnünk. Volt egy módosító, amely ö, új típusú fogyasztói fellépéseket tenne lehetővé, de ha csak szükséges, akkor az Apple vélemény George Bach véleménye kapcsán úgy gondoljuk, hogy igen, a szociális szempontoknak komoly szerepet kell szánni, mert a liberalizációja az ágazatnak sok helyütt ö, ö, szociális értelemben is, és a szolgáltatás minőség értelmében is hanyatlást okozott. Ö, egyenlő esélyekkel kell versenyezni ezen a piacon is. Az európai postai ágazatban fenntartható, megbízható személyi emberi erőforrásokra van szükség, ezeket meg kell őrizni. Jackie Foster kapsz. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen uh, az előadónknak, aki azt hiszem, hogy megérdemel ezért egy vállomveregetést, hiszen már vagy ezer éve dolgozik ezen a, az anyagon, de nagyon szépen köszönjük Márkusznak ezt a munkát. Na most az, hogy ezzel előbbre léptünk, és a változások elismerése, amelyet itt tényleg leírva is látunk papíron, azt gondolom, hogy ez jól tükrezi az ECR-nek a az álláspontját. Azt gondolom, hogy itt nagyon jó kompromisszumokat látunk. Választ kaptunk azokra az aggodalmainkra, amelyeket az idők során felvetettünk, és azt gondolom, hogy ezt támogatni tudjuk éppen ezért ezt az anyagot. A legfontosabb dolgok az egyetemes szolgáltatási kötelezettség volt, és ezt most elismerték, és bizonyos kihívásokkal küzdenek néhány tagállamban, ahol hiszen tudjunk, hogy szinte teljesen felismeretetlenségig néha átalakult az elmúlt 15 évben a postai szolgáltatások területe. Örülünk, annak, örülünk az új bekezdéseknek, az új kitételeknek, de vannak részek, konkrétan egy, amire én nagyon örültem, az új technológiák maguk, magunk javára való fordítása, például a drónok használata, nyilván kézbesítési szolgáltatások félreeső területeken, azt gondolom, hogy itt figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági megfontolásukat, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer az előadónak a munkáját, és a holnapi szavazáson. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr, Pavel Diricska a következő a hozzászóló. Én is szeretném megköszönni az előadó munkáját, nagyon kellemes munka volt, nagyon hatékony munka volt. Az de egy működő piacot szeretne látni a postai szolgáltatások területén, az fogyasztók érdekében, de nem csak nem csak 1990-es évek szerint, hanem a 21. század értelmében véve is. És azt gondolom, hogy ez tükröződik ebből az anyagból is. Nos, amire szükségünk van? Amire szükségünk van, az, hogy egy jó szabályozási környezettel rendelkezzünk. Olyannal, amely jó minőségű egyetemes szolgáltatásokat biztosít a bizonyos mértékű rugalmasság mellett. De szeretnénk azt is látni, hogy erős és független pozíció legyen az iparágnak a szabályozás, illetve a nemzeti hatóságoktól átláthatóságot szeretnénk látni, és azt, hogy jobban tudatában legyünk határon átnyúló kézbesítéseknek. És azt is szeretnénk látni, hogy egy olyan környezetet teremtettünk, amely korrekt, ami fair, ahogy az újonnan megjelenő szereplők, nek is van esélyük a már gyökeret és erős pozíciókkal rendező, rendelkező szereplőkkel szemben. Amit nem szeretnénk, az a protekcionizmus és mindenféle szinteken beszélünk arról, hogy e, a belső piacot erősítsük és e, fejlesztjük, de ha megnézzük a, a módosítók nagy részét, ezek pont azon az ellenkező irányba hatnak. És azt gondolom, hogy ennek itt nincs helye. Hogyha valóban piacot akarunk fejleszteni. Két utolsó megjegyzés, az egyik, hogy jó lenne, ha a világosság érdekében, az egyeteműség érdekében beszélnénk a kompetenciákról, hiszen olyan ö, módosítókat nyújtottunk be, amik teljesen más szervezet vagy testület kompetenciájába esnek. Tehát a kompromisszumos módosítókról egy kivételével szeretnék szavazni, hiszen ez általában mindig minden csak nem hatékony, úgyhogy várjuk a szavazást. Elnök, köszönöm szépen. Következő pedig Meja Külleme. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönöm szépen a GUA nevében. Szeretném megköszönni az előadó munkáját, a frakciók munkáját a tárgyalások során, és ahogy láttuk, nem egy egyszerű jelentésről van szó, hiszen a postai szolgáltatásokról a hozzáállásunk az irányelv alkalmazásával kapcsolatban néha teljesen eltérő. Egyrészt a frakciókban, másrészt a különböző országok tekintetében. A frakciókkal megpróbáltunk javítani a szövegen, kulcsreferenciákat illetően konkrét geográfiai vagy demográfiai jellegzetességekre az adott országokban, az egyes országokban a közszolgáltatások fenntarthatóságával kapcsolatban, és hogy javítani kell az alacsony minőségen, illetve az elfogadhatatlan foglalkoztatási formákon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Karima Delli következik. Köszönöm, elnök úr. Egy kollégám helyett beszélek, aki megkért, hogy mivel nem tud itt lenni, szóljak, szóljak föl helyette, szólaljak föl helyette. És hát elmondanám, hogy mit gondol, gratulál a munkájához a bizottságnak. Frakciónk nagyon sok módosítót nyújtott be, részben blokkosan. Ezeknek egyik köre a minőség javítására irányul. A második fő kérdés számunkra a munkavállalók védelme volt, illetve az, hogy Európában progresszív módon érvényesüljön nek a munkavállaló jogok, 22 módosító vonatkozik erre. Kérem, hogy szavazzák meg ezeket, és megbízom, köszönjük mindenkinek a munkát. Daniele Jutu. Presidente, allora io faccio sicuramente i complimenti al rapporteur per eh, l'eccellente lavoro svolto. Noi Köszönöm szépen. Támogatni fogjuk a jelentést. A irányelv végrehajtásáról, hiszen itt tényleg olyan dolgokat is figyelembe vesznek, amit mi szerettünk volna bevenni a módosítókba. Tehát a határokon átnyúló közlekedés tekintetében ez nagyon fontos. Aztán a rugalmasság témája. Az eredeti irányelvben a rugalmasság szerepelt, de most a távoli térségek helyzetét is figyelembe vették, illetve a sűrűséget, de ebben nem, értek, nem értettünk egyet, és éppen ezért kétkedtünk is. Ami a munkavillelők védelmét illeti, itt vigyáznunk kell, óvatosnak kell lennünk, hiszen itt szociális dömping van, és nem szabad elfelejtenünk a szociális dömpinget, hiszen számos vállalat amely itt magán szolgáltatásokat nyújt. Nagyon kétes hírűek. Itt például a drónok használatáról is szó volt. A drónokat támogatjuk, mint innováció, de óvatosnak kell lennünk, hogy milyen ösztönzők vannak. Mindenképpen segítenünk kell, de nem szabad a piacot eltorzítanunk. Hát a piac majd valahogy fejlődik. Mindenképpen vannak innovációk, de nem, nem muszáj ezeket túlságosan erősen támogatni, hiszen elképzelhető, hogy nagyon sokan rástartolnak az új technológiákra. Akkor nézzük most a fogyasztók szempontjait. Fontos az, hogy a fogyasztók bizalommal legyenek. Hiszen a szolgáltatás sok minőség és hatékonysága áll előtérben. Köszönöm szépen. Marin Krisztina Anutű a következő. Merci, monsieur le président. Euh, la... Köszönöm, elnök úr. Az a politikai elképzelés, amelyet itt képviselek, Elsősorban a közszolgáltatások és ezen belül a postai szolgáltatások védelmének elvét képviseli, és számunkra bizt, egyetemű volt, hogy reformra szorul az ágazat. Felberül elmondta, hogy minden európai tagállamban másképp érvényesül a végrehajtás, és gyakran a postai szolgáltatások működnek a leggyengébben, és a kompromisszumok ö, többségével sajnos nem tudtunk egyet érteni, ö, mert a legtöbb eurofederalista elképzelés, és mi ezzel alaphelyzetben nem tudunk egyetérteni. Ezek teljesen fölösleges harmonizálási és központosítási kísérletek ez a jelentés szerintünk eleve káros, és nincs is rá szükség, és ebben sem ö, nyilvánul meg egyes európai nemzetek elégedetlensége, és ennek tudomásul vétele az európai politikában. Meinerseits aus meiner Anerkennung. Köszönöm szépen. Markus Felbernek a jelentést. Három dologra szeretnék rávilágítani. Először is az univerzális szolgáltatások megtartási igényére, hogy nehogy ezeket megszüntessük, és a szabályozó hatóságok kérdése. A liberalizált piacon nagyon fontos, hogy azért valamilyen szabályozás és felügyelet megmaradjon a tagállamok kezében, amelyek erősek és elsősorban függetlenek. Harmadsorban pedig a szociális aspektusok foglalkoztattak engem és minket, mint a Szociális Foglalkoztatási Bizottság tagja. Nyilván örülök annak, hogy javaslataink nagy része, nagy részét az előadó átvette, ezt köszönöm is neki. Köszönjük, Izabela de Mont kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is köszönöm valamennyi szerzőnek és árnyék előadónak a munkát. Objektíven nézve a dolgokat, a postai szolgáltatásokat az utóbbi évek során szinte mindenhol redukálták. Ezt a trendet felül kell vizsgálni. Korábban ez egy központi szolgáltatás volt, most periférikus szolgáltatásnak minősül, és nem vettük észre, hogy bizonyos ágazatai viszont kifejezetten növekedésnek indulhatnának, illetve a digitalizáció sem feltétlenül ellenében mutat a postai szolgáltatásnak, csak a minőségét, jellegét kell ezeknek megváltoztatni. Az univerzális szolgáltatásokhoz való, a közszolgáltatásként való hozzáférés jogát meg kell adni, talán az 54-es cikkben van erről szó a polgároknak, ahol a digitalizáció teret hódít, ott észnél kell lenni, hogy rugalmasan, azt kiegészítve hogyan kell átalakítani a postai szolgáltatásokat, a hagyományosokat. Mert egyre jobban divergálnak a tagállami elképzelések, és a rugalmasság már túlzás sokat ért el. Most itt Temingnek adok szót az Európai Bizottság képviseletében. Oh, miss? Miss Temming, excuse me, please. Sorry. Sorry. Thank, thank you very much for the opportunity to... Köszönöm szépen és köszönöm a parlament munkáját. Ahogy ezt a bizottság tavalyi szövegéből is kiderül, a postai szolgáltatások alapvető néha drámai változásokon mennek át, a postai szolgáltatásoknak azonban továbbra is fontos szerepük van. A, a bizottság is úgy gondolja, hogy a postai szolgáltatásokra szükség van. A keret irányelv nagyon sok rugalmasságot adott eddig az értelmezésnek a tagállamokban, de azt is láttuk, hogy a piacok változása miatt szenvedett a felügyelet és az emberek jogai csorbultak. A statisztikákat erre az ágazatra vonatkozó bizottság néhány héttel ezelőtt tette közzé saját honlapján. Külön vitát kell majd folytatni a határokon átnyúló kézbesítő szolgáltatásokról. Májusban ezt már elkezdtük. Üdvözöljük azt, ami eddig elhangzott ebben a témában. Egyetértünk azzal, hogy a piac, a verseny hajtják előre ezeket az ágazatokat, és a bizottság nem akar ezeknek útjába állni. 2013 óta nagyon sok új típusú szolgáltatás volt, például a autom, csomagfelvevő automaták, és ezekre a bizottság mind időben reagált és megpróbálta a normákkal követni a fejleményeket. Köszönjük a nemzeti hatóságokra vonatkozó javaslatokat. Számunkra is fontos, hogy ők függetlenek legyenek. A, a bizottság 2010-ben szabályozta utoljára az ő működésüket, és ez az ő együttműködésüket irányozza elő Szófiában volt nemrég egy plenáris ülés, ahol ezek a szereplők közös stratégián gondolkodtak el, és azon, hogy hogyan tudnának még jobban együttműködni, és hatékonyabban működni. Ami a foglalkoztatási vonalat illeti, igen, az EMPL bizottság véleménye sok mindent ö, rossz fényben tüntet föl, pedig számos jog eh, eddig is érvényes volt, nem kell ezeket kiharcolni. Az más kérdés, hogy a munkakörülmények változnak, és lehet, hogy a szabályozást hozzá kell igazítani, különösen a határokon átnyúló kézbesítő szolgáltatások, szolgálatok vonatkozásában. Köszönöm szépen az ezen a területen a parlament által elvégzett munkát. Nos, én is rövide fogom. Köszönöm szépen ezt a sok dicséretet. Megpróbáltam a javaslatokból valamiféle e, egységes kompromisszumot kovácsolni. E, Úgyhogy ez megfeleljen a, az irányelv rendelet eredeti céljainak. És szeretnék utalni arra, hogy az egyetemes szerződés elgondolása a postai szolgáltatások területén meg kell különböztetni, hogy az általában a bármilyen gazdasági szolgáltatás nyújtásától. Másodszorban itt az egyetemleges szolgáltatás nyújtásában, ugye itt ráborítottunk arra, hogy nyitott legyen a versenyre, és itt is nagy öm, fontosságot tulajdonítok annak, hogy itt a privatizációnak nem nagyon van helye, és ez is kifejezésre kerül a jelentésben, és harmadsorban, és ez úgy van, hogy bizonyos kollégák ugye más elképzelésük van a postai szolgáltatásokról, és amikor itt a nagy többség erről így jött, és én nagyon örömmel konstatálom, hogy, hogy itt a csoportban, a bizottságban képviseltető frakciók, eh, és ami a törvényalkotási intézkedések esetében ez nekünk nagy reményeket ad, hogy részleteiben nagyon komplex határon átnyúló kérdésekkel is foglalkoztunk. Örülök ennek a pozitív visszajelzésnek, és remélem, hogy en ezt majd tükrözni fogja a holnapi szavazás is. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. Itt akkor már meg se kell említenem, hogy holnap fogunk erről a kérdésről szavazni. És akkor ezzel elérkeztünk a következő napi rendi pontunkhoz, a 2017-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés, az előadónk Isabella de Monte, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan végigmegyek a tartalmán, ami érinti mind a közlekedést, mind a turizmust. Ami a közlekedést illeti, én azt mondanám, hogy sikerült elérni a kitűzött célokat, amiket lefektettünk. Itt a bizottságban már egy néhányszor, tehát azok a csökkentések, az Európát összekötő, az Európai összekötő eszköz finanszírozásra szánt összegeket megfelezték volna, ezt sikerült feltornáznunk annak érdekében, hogy ezeket a közlekedési infrastruktúrára fordítsák, és így hozzáadott értéket adjanak Európa, származ, Európa számára. Próbáltunk odafigyelni a fenntarthatóságra, hogy kivonjuk a közlekedést a csökkentések alól, éppen ezért tudunk biztosítani az RTMS számára és a megfelelő forrásokat Remélem, hogy meg lesz a megfelelő forrásunk arra, hogy e, közös vállalkozásban tudjuk a vasutat e, fejleszteni, és betölts azt a szerepet, amit szánunk neki. Volt a környezetvédelmi céljaink, megpróbálunk pénzt e, spórolni, pénzt megtakarítani, de úgy tűnik, hogy vannak a COP21 által lefektetett olyan célok, amelyeket meg kell próbálni megfeleltetni a, az úti terv szerinti céloknak. Ami a turizmust illeti, ez az elfogadott határozat állásolási indítánynak felel meg, amelyet a, a plenárison fogadtunk el. Ugye azt vizsgáltuk, hogy bevezessünk egy önálló költségvetési sort a turizmus számára, és nagyobb átláthatóságot biztosítsunk e, ebben a tekintetben, hiszen nagymértékben hozzájárul az új európai gazdasághoz. Úgy gondolom, hogy szeretném megköszönni a bizottságnak azt a munkát, amelyet végeztek, és már ők is kezdik látni ennek a gyümölcseit az is fontos, véleményem szerint, hogy itt beemeljük a hegyi vidékek, hegyvidékeket érintő kérdéseket. Ezek olyan eszközök, amelyeket, amelyekkel ezeket az országokat fejleszteni tudjuk, ezeket a területeket, tehát mobilizálnunk kell azokat a finanszírozási forrásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a rendelkezés álló eszközénket jól ki tudjuk használni, és lehetőleg többet ki tudjuk hozni belőle. Az itt a turizmus rendnek rendelkezésre álló létesítményeket is fejleszteni kell, és nem kell és ez az általános meglátásom, de konkrétumokkal kapcsolatban is nagyon szívesen válaszolok kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadónak is a jelentést. Kitér a bizottságunkat érintő mindenféle kérdésre. Megpróbálok a két, arra koncentrálni, hogy a 2017-es költségvetés nagyon fontos, hiszen nagyon fontos sürgős dolog van, amelyeket a bizottságnak meg kell oldania, és ez nyilván pénz kell. Éppen ezért a bizottság nézi, figyeli, vizsgálja a költségvetést, hiszen a tagállamok nem hajlandóak plusz pénzt betenni a költségvetésbe, 2016-nál nem kevesebbet azonban, 6%-kal megkurtították, és ez, ez nem túl jó, tehát meg kell óvnunk a közlekedésre foglal, szán, fordítható pénzeket. A szeppel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy hogy a belső, a bizottságon belül a, a belső bizottsági sorokat kitöltsük, de ezeket pénzügyi eszközökből vegyük el. És akkor majd ők, majd ők megtalálják annak a forrását, hogy a pénzügyi eszközöket hogyan töltsék fel, de hogy, ahogy Strasbourgban is láttuk, egy milliárddal mindezt a rendelkezésre és a SZEF-hez kapcsolódó projektek hosszúak, hosszú távok léleg, nagy lélegzetvételűek. Ez azt jelenti, hogy rendelkezésre kell a minden pénznek jövőre. Ez lenne az én javaslatom, és megpróbáltam a belvízi utak esetében hogy mit lehet tenni az ETMS-szel kapcsolatban a Shift to Rail, tehát szálljunk vasútra a projekttel kapcsolatban, az, ennek a finanszírozásával kapcsolatban. És ez a legfontosabb dolog. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Pavel Tiniska következik. I'm afraid, thank you. Uh, köszönöm. Sajnos el kell mennem egy másik kötelezettségemre, tehát nem veszem igénybe a felszólaltséget. Köszönöm szépen. Maria Kullanen elment Karima Deli. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais prendre plus de temps, hein, puisque mes <laughs> collègues ne sont pas là, donc c'est très bien. Euh... Gyors leszek. Köszönöm az előadónak, amit uh, leírt. Alapvetően egyetértek azzal, amit mond általánosságban. A frakcióm a többséggel egyetért a javaslatok közül, de van néhány kérdésünk. 2010 és tavaly között olyan változások történtek, hogy itt lenne az ideje, hogy tárgyalnunk kéne a költségvetésről is egy új háromoldalú egyeztetésben, mert a költségvetés eljárás elvileg úgy működik, hogy a bizottság javasol, többiek összeülnek. A közlekedési ágazat az emberek hétköznapjaival foglalkozik, és ezért alapvető politikai kérdés. Mi, mondom, egyetértünk az infrastruktúra fejlesztés ötletével, csak azt szeretnénk, hogy a nagy projektek között sokkal több összhang, összeköttetés legyen, mint jelenleg, ami a hatóságokat, szervezeteket illeti, meg kell tartani a költségvetésüket, de mégis át kéne tekinteni a költségvetésük struktúráját. szerintem azzal is baj van, hogy a Juncker alap felhasználása a projektek legalább fele esetében valamilyen építés vagy autópálya fejlesztés, és ez viszont teljesen ellentmond a bizottság több évtizedes dekarbonizációs céljának. Tehát, ha komolyan vesszük a saját céljainkat, ugye a multimodalitást, a a határokon átnyúlást, a széndiokszid csökkentés, az új technológia ösztönzést, akkor ne autópályát építsünk már, hanem a költségvetést bár ne csökkentsük, de másra költsük el, más struktúrában. Ezt el kellett mondani. Az jelentésben érdekesnek találtam, és jónak, hogy végre van szó arról, hogy a vasutat kéne fejleszteni, és hogyan. A, és elhangzik, hogy a tagállamok finanszírozták ezeket eh, a beruházásokat, nem történtek beruházások. Újra pénzeket kéne európai szinten a vasútba fektetni, hiszen a negyedik vasúti csomag új technológiákat lehetővé tesz, eh, és akkor éri meg befektetni ebbe az ágazatba, hogyha kellően nagyok a beruházások, tehát itt jelentősen ide kéne irányítani a pénzeket, persze közben a biztonság fejlesztésére is első között odafigyelni. Hogy pénzügyi eszközökkel is próbáljuk már az utakról a vasutakra terelni a forgalmat, és erre lehetség, vagy hát lehetőség nyílna, ha ezt a lehetőséget megfelelő beruházási politikával megtámogatnánk. Ez egy politikai döntés. Ugye a, a soft közlekedés, a vasutat kiegészítő soft közlekedés, és így tovább, tehát az összehangolás Isztinsz kérdése. Elnézést, hogy én hosszan beszélek, de ezek mind-mind fontosak, és az új technológiák és új elképzelések jobb felkorolására lenne szükség, az intelligens összekötésére, különböző közlekedési formáknak, az autót kiváltó módszereknek, tehát ha itt mind jogot alkotunk, akkor ezekre mind figyelemmel és ezeket mind támogatva kell eljárnunk. Merci, Monsieur Président. Köszönöm szépen. Daniela Ejuto. Nincs. Akkor Marie-Christine Arnotu. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je partage vie. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy a vasúti ágazatban nem volt elég beruházás, és az interkonnektivitást nem valósítottuk meg. Ha bármibe pénzt öl az Európai Unió, akkor ezekbe kéne, és az utakról, a vasutakra és a tengeri szállításra való átállásra, ugyanakkor a negyedik vasúti csomagról ugye össze szavazunk, és azt nem lehet azonban elhanyagolni, hogy továbbra is a közútak a legfontosabb közlekedési útvonalak, és a szociális dömping is itt eh, valósul meg leginkább. A vasúti dolgozók munkakörülményei továbbra is problémásak. A LIBE bizottság, ahol én egy illetékes vagyok ebben a témában, a, az új biztonsági ügynökség kérdését problémásnak látja. Elutasították a javaslatomat. Ezért itt próbálom most tartalmilag érvényesíteni azt, amit gondolok. Dominik Rikének adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy helyettes funkcióban vagyok itt. Köszönöm az előadónak a szöveget. Átfogó, érdekes, jól megírt szöveg. Nekünk a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban van néhány megfontolásunk. Ezekről mondanék néhány szót. Az előadó azt mondja, hogy az elvárt eredményeket nem hozta az eddigi program. Szerintem ez így azért nem igaz. Az első hat hónap a három éves időszakban nem volt könnyű, de igenis az első eredmények már láthatók és biztatóak, a jó irányba ment el a jogalkotás. Ezeken a területen nem lehet azonnali eredményeket elvárni. mindenki egyetért ugyanakkor azzal, hogy a garancia alapból nem szabadna szubvenciós jellegű támogatásokat nyújtani. A két dolognak egymás mellett kiegészítő módon kell működnie. Nagyon rossz, hogyha pont egymás ellenére, ellenében hatnak, ezért a blendinget jobban kéne definiálni és észrevenni, hogyha felmerül. A Connecting Europe facility nem akarunk több pénzt költeni. Ezt nem tudjuk támogatni, ugyanakkor támogatjuk a negyedik vasúti csomag megvalósítását és a saját témáinkon való pontosítását. Ezt már ugye megszavaztuk alapvetően, tehát ennek jegyében kell eljárni. És ha így járunk el, akkor valódi eredményeket várhatunk. Jó lenne, én is egyetértek ezzel, hogyha a költségvetési kérdéseket újra megtárgyalnánk, az AA fejezettől kezdődően, mert itt sok nem csak költségvetés, de költségvetést érintő vélemény hangozhat el. A bizottság az FC garancia alapvonatkozásában új javaslatot ígér, de nem mindegy, hogy hogyan határozzuk meg a mársokat, a rugalmasságot. Jó lenne, hogyha nyitnánk egy kicsit ezek kapcsán más témákra is. Ugye várható, hogy a több éves költségvetési keretet úgyis újra kell tárgyalni, és akkor, ha már ezt tesszük, mondjuk 2015-20 vonatkozásában, akkor előre behoznánk a mi szempontjainkat ebbe a vitába, arról a négy milliárdról, amely eddig is vita témáját képes. Köszönöm szépen, Robert Dill. Köszönöm, Mihály. És sajnálom, hogy én későn, de azért néhány szót szeretem volna én is hozzászólni. Tehát mindenek előtt köszönetet mondok a jelentésért az előadónak. Az ECR mindig eh, támogatta a realisztikus költségvetési javaslatokat. És abban is egyetérünk, hogy eh, az infrastruktúra, a belső piac eh, gerince, és hogy alapvető fontosságú a szabadságok megvalósulásához. Éppen ezért nagyon fontos, hogy hogy 2020-2030-ig elérjük az infrastruktúrális hálózatok kitűzött céljait. Az eddigi célok megvalósulása a közlekedés szempontjából még nem jó. És ennek két oka van. Az FC magánfinanszírozás nem igazán abba az irányba mozdult el, ahogy mi ezt elkívántuk volna, például a vasút területén hiszen más projektek esetében több pénzt látunk mozogni. És itt hosszú, fenntartható projektekre gondolok, amelyek megváltoztathatják például a közlekedéspolitikát. A Connecting Europe Facility más, mint az EFSI prioritások. Az EFSI második megjegyzés, illetve az EFSI-hez az a földrajzi elhelyezkedés. Tehát van egy hierarchia. Tehát ahol sűrűbben lakott vidékek vannak, ott nyilván több FC projekt van, és az FC projektek ebbe az irányba mozognak el, hát ne legyünk meglepve, ez így van. És vannak olyan szóbeszédek, hogy az FC projektek tükörképet nyújtanak arról, hogy hogyan tevékenykedett az elmúlt 19 hónapban a bizottság elnöke. Szerintem a mi szakbizottságunk számára nagyon fontos ez, hogy a Connecting Europe eszközt ne arra használják, hogy innen átcsoportosítsák az FC-be a pénzeket. Az FC-ről az utolsó megjegyzésem az, hogy a félidős áttekintésnél meg kell néznünk, hogy a nagy dimenziójuk közlekedési projekteket hogyan finanszírozzák. Tehát nem csak 19-20-ban. És szerintem ez egy nagyon fontos politikai kihívás lesz Európa és az Európai Parlament számára is. Köszönöm szépen. Szent van den Kamp a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Karima Delivel ellentétben nekem az a véleményem, hogy de mondta asszony egy kiváló jelentést írt. Nem rakott bele túl sokat, nagyon megalapozott szakmailag. Azonban az EFSI-hez lenne egy megjegyzésem. A CEF pénzünket szeretnénk visszakapni, ezt állandóan akarjuk. Marinescu és Piper képviselők is elmondták, hogy a CEF pénzeket szeretnénk visszakapni. De hogy ezt az FC-ből hogyan vehetjük ki, azt nem tudom. Tehát, hogyha itt a Connecting Europe-ból, a CEF-ből kiveszük a pénzeket, és az FC-nek adjuk, az nem jó. Azt a pénzt mi vissza akarjuk kapni. Hallottuk már, hogy az FC nem hozta meg az elvárt eredményeket, főleg ami az infrastruktúrára vonatkozik. De ezt még nem tudhatjuk teljesen pontosan. A negyedik pont az utolsó mondatom, a belvízi hajózást Európában ismét élénkíteni kell. Hiszen az a benyomás támad, hogy elhalálozott a belvízi hajózás. Nem. A belvízi hajózást ki kell építeni, és nem leépíteni. Éppen ezért elmondta, azt mondta, megkérném, hogy változtassa meg ezt a mondatot. Tehát a belvízi hajózást Európában ki kell bővíteni. És akkor az már nagyon jó lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tegnap Pozsonyban voltam és már 33 éve is voltam kajakkal. Egyszer Ingostatból lekajakoztam a Fekete-tengerig, és 5 percenként fordulnunk kellett, mert jöttek a nagy hajók, jöttek a nagy hullámok, és ha nem fordulunk meg, akkor felborulunk. És uh, három éve 100 kilométert lementem a Dunán, és három hajót láttam. Tehát a belvízi hajózás 80%-kal visszaesett. És a belvízi hajózás legnagyobb része Európában a Rajnán zajlik. A belvízi hajózás nem halt meg, nagyon visszaesett, és fokozni kell. De a hajóknak kell a folyókhoz alkalmazkodni, és nem fordítva. Nagyon környezetbarát szállítási eszköz, nem jár sok kibocsátással, és szerintem néhány jó módosítóval elérhetnénk a célunkat. De egy ilyen öreg ember, mint maga, ne üljön kajakba, az már nem tesz jót. Köszönöm szépen, hát ennek örülök. De hát, hogyha olyan fiatal lennék, mint maga, akkor az más lenne. Akkor beülnék ám a kanyagba. De nem rossz ez az indokolás sem. Most a bizottsági a szó. Kesmér csak. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Először is szeretnék köszönetet mondani a rendszeres támogatásért, amelyet kapok az önök szakbizottságától. És szeretnék Demonte asszonynak, az előadónak is köszönetet mondani. Szeretnék mindenkit biztosítani, hogy a bizottság javaslata nagyon fontos szerepet játszhat a politika tekintetében. A közlekedésre fordított költségvetés 3,7 milliárd kötelezettségvállalást jelent, és ez megoszlik a FC, a Connecting Europe eszköz és egyéb intézkedések között. Itt például szerepelnek a tengeri autópályák, de nem csak a tengeri szállítás. És a 2014-2015-ös évben 80 projektet támogattunk 2,1 milliárd euróval. De az FC-ről szólnék most néhány aggályos szót. Az FC-nek megvan a saját szerepe. Véleményünk szerint 70 eh, közlekedéssel összefüggő projektje van. 12-t már aláírtak, ez pedig 8,5 milliárd eurót jelent, amelynek 16 ezer munkahely következménye. Ezen kívül egyéb más projekteket is említhetnék, amelyeknek szerepe van. Hogyha ezt a 8,5 milliárdot most figyelembe veszük, amely az EFSI esetében van meg, és 2,2 milliárd jutott a Connecting Europe eszközből erre. Tehát én azt mondanám, hogy ez megérte. Végezettül pedig a közös vállalkozásokra utalnék. A bizottság tudja, hogy ezeknek és az ügynökségeknek milyen fontos szerepe van. Tehát például említeni még az Európai Vasúti Ügynökséget, és itt jelentős növekedést könyvelhettünk el. 85 emberrel dolgozik, ez 16-os növekedés jelent. Ugyanez vonatkozik az orvos biztonsági ügynökségre. Itt 263-an dolgoznak, és 71 milliós költségvetéssel dolgozik. 2016-ban növekedett a költségvetés. Ez lehetővé teszi az ügynökségnek az, hogy a megfelelő felel módon végezze el a feladatait, és említeni még az európai határ és parti őrséget. Nagyon fontos az, hogy a vasútra megfelelő figyelmet folytassunk, ö, fordítsunk. És 2016-ban itt is növekedést láthattunk. Tehát Röviden összefoglaltam volna, hogy a bizottság mit gondol a témáról, de itt vagyok, és hogyha bármilyen kérdésük van, akkor köszönöm, és igyekszem megválaszolni őket. Köszönöm szépen, és most még egyszer Isabella Del Monte az előadó. Grazie, Presidente. Innanzitutto un ringraziamento. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném minden kollégának megköszönni a hozzászólásokat. Fontos hozzászólások voltak ezek, és teljes mértékben készen állok arra, hogy ezeket a kompromisszumos módosítókat beemeljem. Az egyes észrevételekre visszatérve. Ez a megbékélést szimbolizálja európai szinten ez a költségvetés. Én azt látom, hogy a, az infrastruktúra nagyon fontos szerepet játszik az egyes tagállamok összeköté, összekötésében azt a bizonyos hiányzó kapcsot, egyfajta folyosót a tagállamok között, egy összeköttetést jelent. Tehát összességében az életkörülmények javítását jelenti az emberek számára, és hogyha a közlekedés feltételeit javítjuk, akkor javulnak az emberek életkörülményei. Ami a Juncker tervet és illetve az EFSZ-t illeti, nem szabad elfelejtenünk, hogy milyen nehéz, hogy az infrastruktúrák területén nagy hatást gyakoroljunk. A CEF-ről beszéltünk, ugye felmerül a kérdés, hiszen ez is egy infrastruktúrális eszköz volt, hiszen pontosan azokról a területekről volt szó, amelyek a legkevésbé szennyezőek. A környezetvédelem területén az innováció a legfontosabb, de azt gondolom, hogy ez áll az alternatív üzemanyagokra is. Ami pedig a belvízi hajózásra, hajózást illeti, abszolút hajlandó vagyok a megfogalmazást megváltoztatni, de azt gondolom, hogy itt arról van szó, vannak olyan útvonalak, amelyek jól fejlettek és jól, jól ki vannak használva, de vannak olyanok, amelyeket még, amelyekre ráférócskán a javítás. Köszönöm szépen. Nos, a modosítókat 12 óráig lehet benyújtani, kérem szépen, július 17-ig. És akkor 27-ig. A következő napi rendi pontunk pedig a cseppfolyósított földgázra és gáztárolásra vonatkozó uniós stratégia. Claudio Monteiro de Aguiar a vélemény előadója, akinek most meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a vélemény Ben arról van szó, hogy prioritásokat fektessünk le, hogy az energiaerőforrásokat prioritizálni kell, és energiállátás függetlenségét kell megcéloznunk, és szükségünk van arra, hogy kevésbé diszkriminatív és átlátható piacunk legyen. A tárlókapacitásokat ki kell építeni, a különböző kikötők átrakodó kapacitását is elő kell készíteni, regionális kikötőket is erősíteni kell, és javaslatokat kell tenni arra, hogy jobb legyen a hálózati összekötő érintettettség. Ami pedig az környezetet illeti, azt gondolom, hogy ez esélyt ad arra, hogy széndiokszid szénmentesítsünk egy olyan iparágat, amely rendkívüli módon befolyásolja a levegőt, a levegő minőségét. Kaptunk módosítókat. Én magam is 11 módosítót nyújtottam be, és ez a majd benyújtott módosító közös munkaeredménye, és köszönöm szépen minden kollégának, akivel együtt dolgoztunk az árnyék előadóknak, de összességében sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy ez a dokumentum egy stratégiai jövőképet tudjon nyújtani a közlekedési szektornak és az energiaszektor számára, úgy, hogy közben nem tévesztjük szem elől a környezetvédelmét sem. És itt hivatkoznék a finanszírozásra is, amelynek megfelelőnek kell lennie. Ebben a véleményben szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos szerepet játszanak a kikötők. Ezek olyan platformok, ahol az import-export tevékenység zajlik, illetve a földgáz tárolása átrakodása, és éppen ezért ezt, ezekre nagy figyelmet kell fordítani. Az alternatív üzemanyagokra is figyelni kell, a nemzeti akciótervezeteket, amelyeket be is kell majd nyújtani még. Ezek is nagyon fontosak. Optimalizálnunk kell az elosztási és tárolási kapacitásokat, és nem szabad el szem előtt éveszteni a kikötőket, amelyek fontos részei a hálózatnak, és amelyekre kitér az alternatív üzemanyagokról szóló rendelet is, irányelv is. Itt az a lényeg, hogy ezeket fejlesztjük ezeket a kötőket projektek során, például gázvezetékeket fektessünk például a Madeira szigetén, és itt szeretnék utalni arra, hogy a kék folyosó projektben is vannak olyan projektek, ahol össze tudjuk kötni projekteket különböző kontinensekkel is. Fontos olyan terminálok kialakítása, amelyek kompatibilisek a hajóforgalommal. Fontos, hogy a hajókat úgy szereljük, megfelelő módon szereljük fel, és támogatni kell az új hajók, azokat az új, az új hajókat. Közös érdekünk, hogy lehetővé tegyék a tagállamok számára azt, hogy jobban hozzáférjenek a gázpiachoz. Alapvető példa azt mutatja, hogy hogyan lehet olyan áramlásokat létrehozni az Franciaország és az Ibériai félsziget között a földgáz, a földolaj, a kőolaj, az Európai Unió energiakártyáját is tovább kell vinnünk a szabályozási környezetben, és itt támogatnunk kell a know-how terjesztését, amely már rendelkezésre áll a nemzetközi hajózási szervezeteknél. Ez a vélemény, ennek a véleménynek a legfőbb célkitűzse az, hogy még jobb stratégiát tudjunk lefektetni amely tekintetbe veszi az alternatív üzemanyagokat is. Köszönöm szépen a portugál előadónknak is, akinek a tegnapi győzelemhez és az Európa Bajnoksághoz, Európa Bajnoki címhez szeretettel gratulálunk, hiszen ez az első ilyen cím, amit Portugália megnyert. Méghozzá Ronaldo nélkül ki gondolta volna, hogy még egyszer szívből gratulálunk Portugáliának. Vicky Jacqueline Foster a következő hozzászólónk. Igen, én is gratulálok, mondja a képviselőasszony. Krisztine következik először, mondja az elnök úr. Teréza nem tudott eljönni, ezért engem kért, hogy mentsem ki. Először is, és valóban jó volt a tegnapi meccs, és én is gratulálok. Én ugyan a franciáknak szurkoltam, de minden elismerésem a portugál csapatnak, nagyon jól játszottak. Nos, Teréza azt akarta elmondani a téma kapcsán, köszönöm Claudia, hogy eddig is segítetted a kompromisszumokat, hogy ez a szöveg elsősorban a megújuló energiaforrásokról szól, a szén kivonásról, a gazdaságból. A szöveg kiegyensúlyozott a jövő szempontjából, és rámutat, hogy a, egy közös európai energiapolitikára van szükség a fenntartható energiák érdekében. A frakciónk egyes prioritásokat szeretne megerősíteni, és a végső szövegbe beíratni. Például a természetes, illetve a, a földgáz és a likvid földgáz biztonságos tárolására vonatkozó beruházásokat támogatjuk, illetve a lehető leghatékonyabb terminálokat szeretnénk a folyékony földgáz befogadásához. Frakciónk szeretné az Európai Bizottság figyelmét felhívni arra, hogy a parlament már sokszor ö, kérte a szigorú környezeti normák betartatását 2030-ig. Teréza mindenkinek köszöni az együttműködést. Danke sehr, jetzt Jackie Foster. Thanks. Köszönöm szépen, és akkor most Jackie következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontra szeretnék kitelni. Azt gondolom, hogy a legfőbb pont kompromisszum. Azt gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy milyen irányba haladunk az alternatív üzemanyagok tekintetében, és főleg a tengeri hajózás szempontjából miért ne használjunk tisztább üzemanyagot, ahol lehet. Tehát nyilván ezt meg fogjuk próbálni kezelni, ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy picit aggodalomra ad okod, néhány kompromisszum. Azt gondolom, hogy az egyik kicsit túlmegy azon, amit a az alternatív üzemanyagokra vonatkozó irányelv előír, hiszen ilyen már van, ez már hatályban van, érvényben van. Tehát, hogyha olyan helyzetbe hozzuk magunkat, hogyha valamint túlmegyünk, túllépünk, akkor nem biztos, hogy ezt meg kéne tennünk. Úgyhogy ezt még egyszer át kell gondolni, hiszen nem előírni szeretnénk az újratöltési helyek, pontok számát. Hiszen emlékszem erre egy, egy korábbi vitára, egy hasonló jelentése kapcsolatban, és itt pont arról volt, az volt a gond, hogy túlságosan előíró preskriptív jellegű volt, hogy mit kellene tenniük a tagállamoknak. És a tagállamok maguk döntötték el, hogy ki mit, kinek mi a megfelelő, és ezt figyelembe kell venni a piac igényeit is. Azt gondolom, hogy ugyanez áll a környezetvédelmileg fenntartható megoldások tekintetében is. Azt gondoljuk, hogy ez egy hasonló követelmény és itt is a piacnak kellene meghatározni ezeket, de összességében úgy gondolom, hogy nagyon jó, és az ITRE szakbizottság szempontjából nagyon jó, és biztos, hogy majd megállapodásra fogunk tudni jutni a mi szempontunkból is, úgyhogy köszönöm még egyszer az előadónak. Köszönöm szépen, Júzor Rádosz következik. Hvala lijepa, gospodine Köszönöm szépen, elnök úr. ami itt a cseppfolyós gáz stratégia fő célját érinti, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon világosak ezek a célok. A különféle frakciók különféle módosítókat nyújtottak be, ami a cseppfolyós gázra vonatkozik, és nagyon tág a paletta hiszen arról van szó, hogy nagymértékben kell a folyós gáz támogatni. Tehát marad még egy kérdés, és pedig, hogy milyen gázról van szó. Tehát itt olyan gáz, amelyet szállítják, amelyeket messziről szállítják, vagy pedig biogázról, olyan gázról van szó, amelyet a helyszínen állítanak elő. Tehát nagyon lényeges az, hogy mely cseppfolyós gázfajtáról van szó. Aztán még az, hogy kompatibilis-e, hogy készek-e a tagállamok már az új megoldásokra. Tehát mindenképpen az ALDE frakció a benyújtott módosítók nagy részét támogatja. De véleményem szerint fennmarad az a kérdés, hogy hogyan, vagy realisztikus-e a cseppfolyós földgáz nagy mértékű szállítása. Keith Taylor a következő felszóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, egy kicsit elálmodoztam, egy kicsit kam hamarabb kerülök sorra, mint terveztem, de mindenképpen szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak, hogy ilyen jó együttműködés alakult ki. És nagyon jó megközelítéseket olvashatunk ebben a véleménytervezetben. Tehát, hogy a cseppfolyós gáz ne vegye el a helyet a megújuló energiaforrások előtt. Fenntartható módon kell termelni. És fenntartató módon kell szállítani, ugyanúgy, hogy a szállítás megfeleljen a szénmentes politikának. A cseppfolyós gáz stratégia legyen része egy tágabb európai klíma és energiapolitikának, és a, a COP21 céljainak is megfeleljen. Mindenképpen eh, az energiahatékonyságot kell hangsúlyoznunk, és hogy 2050-ig eh, csökkentsük a foszilis energia arányát. Tehát ez eh, a vélemény még elég lelkesen beszél a cseppfolyós gázról, olyan opcióról, amely a hagyományos üzemanyagokat helyettesíthető. Tehát e, itt nincs kén, nincs annyi kénkibocsátás, nincs annyi NOx, de nagyon lényeges, eh, hogy ne felejtsük el, hogy ez is egy szerves üzemanyag, fosszilis üzemanyag. Véleményem szerint eh, ezt valahogy sokkal jobban ki kellene domborítani másrészt pedig itt a magas infrastruktúrális költségeket arányosnak kell, arányosabbnak kell lenniük. És a megfelelő arányoknak érvényesülniük kell a közlekedésben is. A vélemény tervezetre benyújtott módosítók arra ösztönzik a bizottságot és a tagállamokat, hogy több pénzt ruházzanak be a cseppfolyós gáz infrastruktúrába amit én agályosnak tartok. De szeretném megragadni a lehetőséget, hogy megemlítsem, hogy a földgáz nem elégséges arra, hogy leküzdjük a szénkibocsátást, amelyre szükség van az Európai Unió klíma céljai tekintetében 2050-ig. Potenciálisan jó arra, hogy csökkentsük az üvegházhatás okozó gázokat, azonban ne felejtsük el, hogy fosszilis üzemanyagról van szó, és hogyha tényleg el akarjuk érni az alacsony színkibocsátást, akkor más irányokba kell tekintenünk. Tehát a beruházásoknál ezt is figyelembe kell venni. Figyelembe kell vennünk a technológia semlegességet. És meg kell néznünk, hogy hogyan lehetne a cseppfolyós földgáz helyett a megújulókat jobban figyelembe venni, hiszen a megújulók sokan inkább hozzájárulnak a fenntartható klímapolitikához. És mi pedig vigyázó szemeinket rajta tartjuk ezen a dolgon, ami például összefügg a palagázzal is. És a palagáz is meg fog jelenni a cseppfolyós gázról szóló vitákban. Köszönöm szépen! Danke sehr. Der nächste ist Dieter Lebrecht. Köszönöm, Koch képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm Klaudiának is a kiváló kompromisszumos javaslatokat, és én is megtalálom magamat ezekben. Néhány dolgot szeretnék én is kommentálni, tehát bármely alternatív üzemanyagról van szó. Itt a lényeg az az, hogy diszkriminációmentes infrastruktúrát hozzunk létre. Tehát például itt a belvízi kikötőknél is nagyon fontos szerepet játszhatnak ezek a multimodalitás tekintetében, hiszen a cseppfolyós gáz a hajókról itt átrakodhatják teherautókra, tartálykocsikra, vagy akár a vasútra. Nagyon fontos az, hogy itt a cseppfolyós gáz szállításánál is a multimodalitást részesítsük előnyben. Nagyon érdekes, hogy vasúton is nagyon biztonságosan és hatékonyan lehet a cseppfolyós gáz szállítani. Olyan helyzet alakulna ki, amely egy win-win helyzet. Tehát itt fenntartható módon vasúttal szállíthatnak a cseppfolyós gázt. Én eh, éppen ezért kérem a többieket, hogy támogassák módosítóimat. Köszönöm szépen. Isabella de mondta a következő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt én is szeretnék gratulálni az előadónak. Hát én is élveztem tegnap a focit, és gratulálok a jelentéshez. Nagyon fontos számomra, hogy tudjuk, hogy itt egyrészt megújuló energiaforrásokról van szó, másrészt alternatív üzemanyagról, és nem szabad az alternatív üzemanyagok esetében elfelejtenünk, hogy milyen rifit újraértékelés van. Elnézést kérek. Tehát, hogy a hajókat még milyen plusz felszereléssel kell ellátni ahhoz, hogy cseppfolyós gázokkal is működjenek. Tehát mindenképpen a hajókat át kell építeni. Ezt is fontos tudnunk. Ezen kívül nagyon lényeges, hogy az ellátás ne csak a kikötőkben legyen jelen, hanem a köztes állomásokon is. Tehát például benzinkutakon. E quindi è necessario anche che ci sia un Nagyon lényeges az is, hogy a teherautóknál is lehetővé tegyük a cseppfolyós gáz meghajtást. A TEN-T e esetében láttuk már, hogy már vannak beruházások a téren, azonban eh, még mindig nem haladt annyira előre, hogy olyan benyomásunk lenne, hogy itt egy óriási piaci foghí nyílt meg. Tehát itt a különféle üzemanyagok esetében mint megfelelő piaci esélyeket is kapnunk kell. Hát nagyon fontos a 8-as módosító, a mezőgazdaságról szól. A mezőgazdaság is előmozdult, a 48-as esetében itt egy határokon átnyúló optimalizációt szeretnénk úgy, hogy ne legyen új bürokrácia. Gezine Meissner kapszót, köszönöm. Ma kevés az időnk. Köszönöm az előadónak a jó kompromisszumokat az, ez az LNG délutánja ma, ahol az ITER meg az MV is mintha egyetértenének, ez nagyszerű. Lenne néhány megjegyzésem. Az LNG nyilván nem csodaszer, de előrelépés a széndiokszid és emisszió kibocsátás csökkentés érdekében, mert az északi tengeren látható, hogy az LNG használata kivált elsődleges földgázforrásokat. Nyilván a maga a szállítás is széndiokszid kibocsátása jár a hajókon, energiával, de ez, ha tartákocsikkal szállítanák, akkor ugyanígy lenne és van ezért gondolkodjunk el a hidrogén alapú, meg elektromos meghajtáson még jobban, de hát az elektromos energiát is valahol megtermelik, nem biztos, hogy mindig fenntartható módszerekkel. Németország most offshore energiaforrásokon gondolkodik, de ez nem biztos, hogy környezetbarát, csak éppen kitoljuk a problémát máshova. Tehát a valódi fenntarthatóság még messze van, ehhez a, a a célok megvalósításához, azonban e, például a biogáz, a hulladékból előállított biogáz felhasználás hozzájárulhat. De mondom, ezen belül, a kontextuson belül az LNG stratégiát én fontosnak tartom, támogatom, csak ne felejtjük, hogy ez nem az egyetlen eszköz a kezünkben. Viszél annak adok szót, köszönöm szépen, elnök úr. Az alternatív üzemanyagok fejlesztése alapvető a folyékony gáz vonatkozásában. Ugye az Európai Uniónak vannak ö, környezeti célkitűzései. A bizottságot arra kérném, hogy ezek megvalósításában, a földgáz vonatkozásban különösen legyen ambíciózusabb. A biogáz és a likvidgáz fejlesztés valódi potenciál, amit jobban meg kell ragadni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a megújuló energiák kapcsán konkrét, a konkrét jogalkotáson múlik, hogy mennyire környezetbarát és jó egy adott intézkedés főleg a 2030-ig tervezett közlekedésben kiváltandó hagyományos üzemanyagok kiváltására területén ez előrelépést jelent, de mondom, a konkrét megfogalmazáson, végrehajtáson van a hangsúly, és ezért jó lenne mérni széndiokszid kibocsátás kiváltásban az egyes alternatívák hasznát. Danke sehr. Zum Schluss habe ich... Köszönöm. Én is meg szeretnék szólalni ebben a témában. Köszönöm ezt, mert teljesen igazad van, hogy jó, de ez nem az egyetlen eszköz. Minden alternatíván gondolkodni kell, de nincs olyan alternatíva, amihez nem kéne infrastruktúrát építeni, és amíg nem mondunk le a motorokról, addig ö, lesz mindig eh, kibocsátás és baj. Ugye a nehéz olaj, amit egyes hajók használnak, az nagyon-nagyon veszélyes, és ha még a dízel összevetve is, ugye a dízel sem csoda fegyver, a is sok baj van, de már a nehéz olajat és a dízelt vetjük össze, akkor a dízel ilyen összehasonlításban nagyszerű. Tehát eh, a nehéz olajat egyszerűen be kell eh, tiltani, mert egyébként különleges, illetve hát veszélyes hulladékként kell megszabadulni tőle, és akkor ez triplán kerül pénzbe. Ha ezt nem érjük el, akkor nem értünk el semmit. Ami veszélyes, és nyilván a legrosszabb a listán, azt amilyen gyorsan csak lehet, persze nem lehet se egyről nem, nem egyik napra a másikra, de be kell tiltatni. És a nehéz olaj égetésből származó légszennyezés persze Európába is eljut, akkor is, hogyha mi betiltjuk ezt. De Ettől még lehetünk az élen. Most megadom Antonia Trikásznak az Európai Bizottság részéről a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, mondta Dáriel asszonynak is köszönöm a kompromisszumos módosítókat. A bizottság egyetért ezek módosítók tartalmával, és az elhangzott megjegyzések többségével is amit itt most egyes képviselők megfogalmaztak, mert a cseppfolyós földgáz szerintünk is jó irányba terelheti az energia mixet, különösen a nehéz gépjárművek esetén. Nagyon sok előnye van a hagyományos gázokhoz képest, Kül- különösen, hogyha a biometánnal, illetve a szélenergiát nyert biogáz termeléssel. A kibocsátás szempontjából ez, ez a mix sokkal jó, jobb lenne, mint a jelenlegi a hajózás által használt nehéz olaj. A bizottság ezért támogatja a csapfolyós földgáz programokat, az új irányel végrehajtási szabályain dolgozunk, és a tagállamokat arra kérjük most, hogy novemberig nyújtsák be nemzeti programjaikat. Az új interoperabilitási normákon is gondolkodunk, a zenészre révén pedig képzési, biztonsági projekteket próbálunk beindítani az összekapcsolási eszköz kapcsán is, a cseppfolyós gáz kezelése kapcsán is, és szállításra vonatkozásában is. Köszönöm. Most akkor az Európa bajnok előadónuknak adom meg a szót. Muito obrigada, até por todos os... Köszönöm szépen. Köszönöm a gratulációkat is. A portugál foci csapat nevében, és Portu- Ronaldo nem volt része a játékunknak tegnap, de minden esetre hozzájárult a győzelmünkhöz. Szeretném a kollégáknak is megköszönni a, tiszt- pontosításokat a szöveggel kapcsolatban, és meg fogom őket fontolni, figyelembe fogom őket venni, és szeretném, hogyha konszenzusos szöveget tennénk le az asztalra, amelyel le tudnánk fektetni azt a stratégiát, amely alternatívát kínál és diversifikálja az energiaforrásokat. Tehát még egyszer Szeretném megköszönni az észrevételeket, a hozzászólásokat és az árnyék előadóknak az együttműködést, és köszönöm szépen még egyszer a segítséget. Köszönöm szépen. Nos, a a szavazásra szeptember 1-én fog sor kerülni. Nos, a következő napi rendi pontunk a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények, és akkor most Ivó Beletnek adom meg ezzel kapcsolatban a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Michael. Nem kell megmagyaráznom, hogy miről van szó, és tudom, hogy nincs sok időnk, úgyhogy nagyon rövid leszek. Ahogy a 9-es pont főleg ahogy az indoklás is megmagyarázza, jól összefoglalja ezt, hogy az elmúlt évben mit, mind dolgoztunk, főleg pedig a bevízi utak műszaki harmonizációjával. Ez két évvel ezelőtt indult ez a munka, az első olvasatos jelentés, és azt gondoltuk, hogy hát ez sima ügy, és néhány hónap alatt abszolválni tudjuk, de aztán nemzetményközi, intézményközi, hát nem is csatázás lett belőle, de minden esetre kis húzavona lett a tanácssal, e, formális és informális e, megbeszélések sora, ameddig erre az eredményre jutottunk. A Luxemburg és a holland elnökség alatt is voltak e, megbeszélések, és nagyon jól tudtunk együttműködni, főleg a holland elnökséggel, akiknek ezt külön köszönjük, hogy sikeresen le tudtuk zárni a tárgyalásokat. A legfontosabb pont, csak hogy összefoglaljam, a delegált aktusok szempontjából tudják, eh, kedves kollégák, hogy ez a dosszié a féle eh, próbálja az intézményközi megállapodásnak, amelyet a bizottsággal és a tanácssal kötöttünk, és ez az első próbája ennek a megállapodásnak a tanács. Először egy évvel ezelőtt azt javasolta a parlamentnek, hogy bevezessünk egyfajta úgynevezett dinamikus referenciát a, a műszaki standardokra. A parlament nem nagyon akarta elfogadni, hogy ezt ebbe az irányba menjünk, hiszen ebben az esetben a parlamentnek nem lenne ellenőrzése a felülvizsgált, illetve módosított standardok felett. Éppen ezért egy módosított javaslatot tettünk le az asztalra. A tanács azt is javasolta, hogy egy védzáradékot építsünk be arra a helyzetre, felkészülve, hogyha nem lenne rendelkezésre álló elérhető standard, és ez veszélyeztetné a biztonságot, illetve vonatkozik ez nem csak biztonsági, hanem környezetvédelmi standardokra. És az volt a gond ezzel, hogy a parlament nemnek nem tudná ezt visszavonni, tehát a döntési folyamatból kizáródtunk volna, és ezt sem tudtuk tehát ezért elfogadni. Tehát mm, tárgyaltunk tovább, és olyan megoldást találtunk, hogy mégiscsak a delegált aktussal fogunk élni. A trialógus eredményét közöttük a kollégákkal is, ez azt jelenti, hogy a CESZNI standardokat fogjuk alkalmazni, és minden jövőbeli változás ebben a standardban DOT csak is és kizárólag delegált aktusokkal fogjuk érvénybe léptetve, léptetni a parlament egyetértésével. Három fontos dologban nyertünk. Először is tudjuk garantálni azt, hogy ezek a harmonizált standardok, aminek ugye a lényege ennek a jogalkotási változásnak, hogy harmonizált standardok vonatkozzanak a belvízi hajózásra, minden uniós tagállamban, és a második, hogy elkerülhetjük a szükségtelen további bürokratikus terheket, ami nyilván az iparágnak egy teljesen jogos aggodalma, tehát hogy ne folytsuk már meg bürokráciával. És ezt sikerült is úgy gondolom elkerülni, és harmadrészt megfelelő védzáradékokat tudtuk beépíteni, hogy a parlament kompetenciáit meg tudjuk védeni. És éppen ezért kérem a TRAN bizottságot, hogy támogassa az első olvasatos anyagot a tanástól, és végezetül, elnök úr, Michael, neked is szeretném megköszönni, nagyon fontos szerepet játszottál ebben a folyamatban, és őszintén köszönöm ezt. Természetesen ugyanígy a koordinátoroknak, árnyék előadóknak, azt gondolom, hogy a Trant titkárság, különösen Dominik, igen, megvan. Az előbb még itt hátul volt. Szóval Dominiknak is nagyon köszönjük ezt a kiváló munkát a jogi szolgálattal együtt, amely lehetővé tette számunkra ezt az eredményt, a holland elnökségnek, illetve a bizottságnak is. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, és én is tényleg őszintén köszönöm neked is a, a munkádat, mint előadónak. Nélküled ez nem ment volna, nagyon jól tudtunk együttműködni, és a végén sikerült, az, sikerült elérnünk, hogy delegáltaktusra kerüljön. So, jó munka volt, jó eredménnyel vitára nem gondoltam, nem számítok, de ha valakinek sürgős közölni valója van, és tényleg sürgős, kiszéle. Nos, én is csak meg akartam köszönni ezt a kitűnő munkát az előadónak, Fülön, különösen azt, a, hogy megvédte társjogalkotói minőségében a parlament kompetenciáit és jogosultságát, és nagyon örülünk a, az elért eredménnyel és nem áll szándékunkban semmiféle módosítást benyújtani. Köszönöm szépen. És természetesen Gizinének is muszáj valamit mondani. Nos, csatlakozom az előzőkhöz, nagyon nehéz anyag volt, nagyon fontos volt, hogy ne adjuk fel a jogainkat, megvédjük őket, és nagyon klasszul védtük egymás hátát, és azt gondolom, hogy ebben a hollandokkal való együttműködés is nagyon fontos volt, és nagyon jó, hogy ez így klasszul együtt mű, ö, tudott működni, és enélkül ez nem is működött volna. Nagyszerű, mondja az elnök, és akkor most mindenki nagyon boldog, nagyon örül, és kötelességem az ö, alábbiakat közölni, tehát ö, július 14-e, 12 óra a módosító benyújtások határideje. De ez már csak formalitás, hiszen a trialógus eredményét már megerősítettük jól az áprilisi ülésünken. A második olvasatban lehet módosítani, viszont ezt a kompromisszumot veszélyeztetné, ha csak egyetlen egy módosítót is elfogadna a parlament, tehát jogunk van módosítót benyújtani, de a következményeit mindenkivel tisztában kell lennie. Tehát a tanácsot már támogat, tájékoztattuk a döntésekről, tehát ők már tudják a döntésünket. Tehát ezt csak tájékoztatásul közöltem a kollégákkal. Természetesen mindenkinek minden joga megvan a módosító benyújtásra, de reméljük, hogy erre nem kerül sor. Nos, pedig egy következő jelentésre kerül sor a piaci hozzáféréssel kapcsolatban a kikötők esetében, és megadom a jelentéstevőnek a szót. Igen, köszönöm szépen. Egészen röviden néhány pontról szólnék. Négy tárgyalási körünk van. Az utolsó az június 27-én, és a holland elnökséggel sikerült megállapodnunk. A parlament számára az eredmény az, hogy elégedettek lehetünk, mindent nem kapunk meg, amit szeretnénk, de elég sokat. Éppen ezért a ECR, a Néppárt, az ALDE, a GUE előadói, most nem vagyok pontos, nem tudom pontosan, a zöldek nem tudtak ott lenni, tehát hogy a zöldeknél hogy néz ki, de remélem, hogy a zöldeknek is lágyult a szívük, mint az elején. Tehát kivettük a liberalizációt, már az cím is máshogy hangzik. Itt a kikötők megszervezéséről van szó. Nagyon fontos volt az, hogy a strike kot szabályozzuk, tehát hogy amennyiben eh, a munkahely átkerül máshova, akkor az irányelvet alkalmazni kell, egy picit más, mint a vasúti csomagnál, és a képzést ki akarták hagyni, de nem hagyják ki, és a képzés benne marad. A révkalauzokat kivették a második fejezetből, és két nemzeti probléma volt, tehát eh, például az uszályokon lévő zászlók, a franciák eh, azt akartak elérni, hogy eh, ne legyenek külsős dömpingárak, hogy ne verjék szét a kikötői szolgáltatásokat, olcsóbb külsős munkaerővel. Szerintem ezt sikerült jól megtárgyalni a francia kollégákkal. Tehát természetesen a honi zászlót fel kell tenni, de különben a helyi törvényeket természetesen be kell tartani. És ennek az is egyik hozadéka, hogy a szociális jogszabályokat is be kell tartani. Volt egy másik pont, itt nem ők teljesen elégedettek. A kikötők autonómiájáról tudjuk, hogy a spanyol kollégáinknak itt problémái vannak, hiszen itt a kikötői illetékeket szeretnék Madridból megszabni, és a végén szerintem nem sikerült túl jó kompromisszumot elérnünk. És ennek az is oka, hogy a francia kormány, az olasz kormány is beugrott itt. A helyzet, hogy a nyári szünet után még egyszer át kell nyelvileg dolgoznunk, hogy a preambulum bekezdéseket a cikkekhez illesszük nyelvileg is, tartalmilag is. És már csak egy dolog marad a szavazásig, hogy nem akarunk az előtt szavazni, hogy a versenyügyi főigazgatóságnak ne legyen meg a kivételekről szóló dokumentuma. A holland közlekedési miniszterasszony és jó magam is írta a versenyügyi biztos asszonynak egy levelet. Itt három-négy olyan pont van, amelyről reméljük, hogy a bizottság is hajlandó megváltoztatni. Tudjuk, hogy nem mi vagyunk a bizottság tárgyaló partnere, de szerintem jogunk van utalni arra, hogy nem, az, nem akarjuk azt, hogy egyrészt határozunk, másrészt pedig, eh, amit elhatároztunk, a bizottság egyoldalú döntései ismét tönkreteszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm az előadónak és mindenkinek, aki részt vállalt a munkában. A folyamat zajlik, és így a mai ütést berekeztem és innentől zárt ülés lesz, de ha Gezine még szeretne valamit mondani, akkor mondjon. A előző két kikötői csomag nem volt sikeres, és Knut Fleckensteinnak, ahogy mondta, igaza van, hogy nem kaptunk meg mindent, amit akartunk, de jó kompromisszum született. A parlament pozícióját nagyon makacsan védte, de kompromisszum kész volt. És az ágazatban átláthatóság van, ugyanazok a játékszabályok, ez pedig nagyon jó a kikötők sokrétűségét figyelembe véve. Ez korábban nem sikerül, most pedig az előadónak mégis sikerült ezt helyre bigyeszteni. Köszönöm szépen, tehát ez a politikusokra is vonatkozik, hogy néha azért sikerül műalkotásokat elérniük. Köszönöm. Rövid szünet, és utána zárt ülésben